decisivos. Let us start with... Kezdjük el az ülést. Ez utolsó ülés az albizottságnak ebben a ciklusban, és jó tele is van a napirendünk, ahogy szokott. Önök előtt van a napirend. Jegle asszony kérte azt, hogy az ő jelentése a kazaksztáni delegációs útról, még az emberi jogi tanács delegáció jelentés előtt legyen. Lehet cserélni a két pontot? Ám legyen akkor, köszönöm. Első napi pontunk visszajelzés az AFET DROA Katari adhok delegációs útjáról. Március 23-24-én utaztak. Külön hangsúlyt helyeztek arra, hogy megvizsgálják a bevándorló munkavállalók helyzetét Katarban, és az elnökök értekezlete úgy döntött, azért döntött úgy, hogy kikölti ezt a delegációt, hogy feltárja ezt a helyzetet. Mári David úr vezette a delegációt elnökként. Talán emlékeznek még rá, hogy a februári albizottság ülésünkön meghallgatást szerveztünk e témára koncentrálva, ahol a nemzetközi, az illó képviselő is itt volt, a FIFA, a FIFA és más labdarúgó szervezetek, valamint a szakszervezetek nemzetközi konfederációja is képviseltette magát. Talán tudják, hogy közvita tárgya a labdarúgó világbajnokság ebben az országban, és ez a sporttal foglalkozó médiumok figyelmének homlokterében van. Most akkor megkérem David urat, hogy vezesse fel a jelentést, és aztán Richard Howitt is kiegészíti őt, meg jó magam is, akik szintén ott voltunk a delegációban. David úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés volt együtt utazni az említett kollégákkal ketté, ketten vannak itt. Nos, két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is azt a tényt, hogy a katari missziós út során a katari hatóságok rendkívüli együtt együttműködtek. Bármi információt kértünk, azt megadták. Sőt, elutazhattunk az általunk megjelölt helyszínekre. Saját nagykövetségünk is jól támogatott minket, bár sajnos az EU nagykövetségre delegáció Riádban székel, és Katarban nincs állandó delegációnk. Erről már írásbeli kérdést is beterjesztettem a külügyi szolgálathoz. Tudnék, nem értem, hogyha a világon 30-40 országban csak, ahol nincs saját képviseletünk, a GCC hat tagállamok közül négyben miért nincs ha Vanuatóban van delegációnk, már megbocsássanak, miért ne lehetne Ománban, Kuwaitban, vagy Bahreinben, vagy Katárban egy. Ezt szerintem helyre kéne ütni. Ám a magára missziós útra koncentrálva úgy gondolom, a leghasznosabb dolog az egész úgy során talán az lehetett, hogy a kormánytagoktól és az egyes részvevőktől, beleértve a miniszterelnököt is, kaptunk olyan információt, amely arról szólt, hogy a kafala rendszert felülvizsgálják. A GCC államok mindegyikében, Bahrein kivételben működik ez a rendszer. Bahrein már eltörölte két évvel ezelőtt. De Katarban, és főleg ezzel az állammal foglalkoztunk, a miniszterelnök és több kormánytag is meg emberjogi szervezetek mindannyian hangsúlyozták, hogy jelenleg folyik a e rendszer felülvizsgálata, és néhány héten, vagy talán hónapon belül új kafala rendszer áll majd fel. ahol azok az agályok, az agályok legtöbbike, amelyeket megosztottunk vendéglátóinkkal, valószínűleg orvoslásra kerül. Aztán a deportáló központokat is meglátogattuk Dohában, megnéztük, hogy milyen körülmények uralkodnak ezekben a központokban. Találkoztunk olyan emberekkel, akik fizikai sérüléseket szenvedtek. A kafala rendszernek betudhatóan, és ők beszámoltak tapasztalataikról meglehetősen traumatikus élmény volt, élmények voltak ezek a találkozók mindannyiunk számára. Sajnos azonban a befogadó központot nem tudtuk meglátogatni, mert még egy drámai dolog van Dohában, ez pedig a közlekedési dugó mértéke és sűrűsége, úgyhogy emiatt aztán el kellett halasztani ezt az utat a három emberjogi szervezet közül egyet. Nem tudtunk így. meglátni. Jármó és Karin, Jármót és Karin van Mirjam Gajnárt illeti köszönet azért az átfogó jelentésért, amelyet megírtak, és még jobban dicsérném őket. Nem csak azért, mert nagyon tényszerű jelentést és pontos jelentést írtak a ténykedésünkről, hanem a háttérinformációért is, amelyek kiegészítették jelentésünket. Úgyhogy aki nem járt ott, annak is nagyon hasznos olvasmány lehet ez az anyag, mert uh, jó képet fest a tényleges helyzetről. Két, tehát uh, az három dolgot hangsúlyoznék először is a vendéglátók nyíltságát és őszinteségét a tárgyalások során, aztán azt a tényt, hogy a katári fél hatóságok világosan látják, hogy mennyire rontja az imázsokat külföldön ez a rendszer, és aztán az is nagyon fontos volt, hogy politikai, legalábbis politikai garanciát kaptunk arra, hogy a kapola rendszer meg fog változni. Nem csak a neve, remélhetőleg, hanem maga a mögött álló koncepció is. Felmerült a megbeszélések során, hogy maga az állam szponzorálná a munkavállalókat, és ez biztosítaná a mobilitásokat, hogyha a munkaadót akarnak váltani. Két dolgot is látni kell. Nem vagyunk naivak. Persze jól tudjuk, mi is, mi is volt az oka az egész delegációs útnak. És ezzel a gondolattal zárnám a számadattal szolgáljak, ami talán megdöbbentő mindennyiük számára, amikor a munkavállaló lakosság számát, tehát a Katarban dolgozók számát vizsgáltuk, ezeknek csak 4% a katari illetésségű, 96% az ott dolgozóknak külföldi. No other country in the world Ez egyetlen állam a világon, talán Monaco kivételével, ahol ilyen arányok érvényesülnek. Hogy zárjam elnök mondja egy provokatív kérdéssel. Azért mentünk a Katárba, mert, mert a, a, a labdarúgó világbajnokság körül ezek hírek, híresztelések, hullámok ö, adódtak, és Katár a, a reflektorfénybe került. Én magam portugálként, meg, meg foci őrültként közel állunk Brazíliához, és a nyitó meccs ahol a brazilak játszanak majd, ennek a stadionnak az építését leállították tegnap, mert a harmadik haláleset történt éppen a építkezés során. De nem ez szomorú hír kapcsán lennék provokatív, hanem azt mondanám el, hogy a Katala System rendszer miért mentünk oda, ám a FIFA maga is a kafala rendszerben dolgoztatja az embereket. Tudni, ha egy labdarúgó játékos aláírja egy szerződést, akkor 3-4-5 évre aláírja azt a klubbal, és nem, nem válthat klubot a saját döntése miatt, ha csak nem az utolsó évben, nem akarok belemenni most a szabályok résztébe, de némileg szarkasztikus vagy ironikus az a tény, hogy a FIFA egész rendszere a labdarúgók alkalmazásnak rendszere, bár nem úgy hívják, de végsősorban egy abszolút kafala rendszer. Köszönöm szépen Lohbiller asszony, Howitt úr, hogy megoszthattam önökkel az utazást. Mr. David. Köszönöm, Mr. David. Richard Howard következik. Véleményem szerint ez a kiküldetés és ennek a kezelési módja a legjobban tükrözi ennek az alapbizottságnak a munkáját. Kétség nem fér hozzá, hogy amikor parlamentként sürgősségi Eh, állásfoglalásként gyorsan reagálunk, ahogy ezt tettünk februárban is, az megfelelő válasz volt. Megfelelő figyelmet szendeztünk egy kérdésnek, tartottunk egy meghallgatást, amelynek világszerte figyelmet szenteltek. Mi is megmutattuk, hogy nem veszünk mindent készpénznek, magunk akarjuk megvizsgálni a helyzetet, nagyon ki, sikeres volt ez az utazást. Szeretném elismerésemet kifejezni David úrnak, aki eh, nagyon kiegyensúlyozott eh, beszámolót eh, nyújtott erről az utazásról, és különösen hálás vagyok azért, hogy elnöke volt ennek a delegációnak, amely nagyon sikeres volt. Fantasztikus munkát végeztek, és szervezetileg is remek támogatást nyújtottak. A kafala rendszer, David úr, ezt már leírtuk, hogy mi, a vendéglátók elkötelezték magukat az megváltoztatására. A nemzetközi delegáció megpróbálta meg, ezt megváltoztatni, de csak, kis, de csak ígéreteket kaptunk. Számomra az reményteljes, hogy a számunkra tett ígéretek azt mutatják, hogy a katáriak végre elismerik a nemzetközi jogokat. Nem független vizsgálat történt, és nem is így kell ezt kezelni, de és lehet, hogy az lesz az eredménye, hogy ez a jelentés lehetőséget teremt majd arra, hogy megváltoztassák ezt a szakpolitikát. Világos volt számunkra az, hogyha ha csak a lényegi változatásokat tudunk elfogadni. Az én részem ebben a munkában, a sajtótájékoztatájában az volt, hogy elmondtam, hogy három módon lehet megítélni ezt a változást és annak a jelentőségét. Az egyik a kilépési vízumrendszer, hogy az embereket ne zárják börtönbe az országba, hogyha vitájuk van a munkaadóval, aki, akinek aztán lehetősége van arra, hogy ne engedjék ezen munkavállalatokat az országot, országból. Még akkor is, hogyha a büntetőügyi jogeljárás nem folyik ellenük. Másfelől az embereknek szükségük van arra, hogy felmondási idejük legyen. A futball hasonlat nem igazán jól működik, hiszen ez, mégiscsak jól működik, hiszen önkéntesen aláírt szerződésekről van szó, amit aztán, amiből aztán nem léphetnek ki. A katari különbség az, hogy az ügynökségek, amelyek munkavállalókat toroz, toboroznak, ezeknek az országba érkezéskor azonnal más szerződést kell aláírniuk, amelyet elkötelezik magukat az ügynökség iránt, és nem tudnak jogorvoslatot szerezni, nem kapják vissza a pénzüket. Egy kicsit más a helyzet, mint Cristiano Ronaldoé tehát megfelelő munkavállalói viszonyra van szükség, ahol mindenki eldönthet hogy mit szeretne. A harmadik úr pedig, ahogy Dávid úr nagyon pontosan mondta, a kormánynak kell eldöntenie, hogy ki, jött, ki jöhet be az országba, és ki nem, és nem a munkaadónak, ahogy ez más országokban is így van. Nem szeretnék sokat foglalkozni a büntetőtelepekkel nagyon jó példát mondtak, és találkoztunk is bentlakókkal, akik nagyon fura helyzetben voltak, nem tudták elmondani az orsz- elhagyni az országot a munkaadójukkal való vita miatt, és csak a munkaadó emelhet panaszt, ők nem. Érdekes történeteket hallottunk Eh, érdekes megbeszélést tartottunk a világbajnokság szervezőjével. Ők elmondták, hogy szerintük eh, ez a jelentés eltúlzott, és az építkezési projektek eh, csak most kezdődtek meg, ezért nem lenne helyes ezeket a kommenteket elfogadni. A 8-12 fős csoport számára akik mi voltunk, nagyon nehéz volt az érzékeny kérdéseket napirendre tűzni. A Fülöp-szigeteiki nagykövetségnek hála azoknak a migráns dolgozóknak, akik a háztartási foglalkoztatként dolgoznak, akik, és akik fizikai bántalmazásnak voltak kitéve, mivel napi 20 órát dolgozhattak, és akikkel nem bántak jobban, mint az állatokkal. A katariak azt mondták, hogy a háztartási alkalmazottak védelmében új, új törvényt fognak majd elfogadni. Ezt szeretném hozzá, hozzáfűzni David úr rejelentésével, mert egyelőre semmiféle védelmet nem élveznek. Elmentem a két munkatáborba is, és megnéztem az ottani eh, körülményeket. Ez nem volt része a hivatalos programnak, azt kell mondanom, hogy rettenetes körülmények voltak, higiéniailag svábogarak, nem volt áram, nem volt víz, és hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, és panaszkodik, akkor letartóztatják. Szívszorító látvány volt, és azoknak az embereknek, akik ezt a látogatást megszervezték, Eh, el kell mondanom, hogy a jelentés tartalma nem túlzó, valóban eh, rendőrség, a követségek figyelmét kell erre felhívni. Úgy tűnik számomra, hogy súlyos aggodalmakra ad okot eh, az ott látottak, ezért továbbra is figyelemmel kell követnünk a, a katari helyzetet. Végül, elnök asszony, egyetértek Dávid úrral, a abban, hogy nyitottak voltak velünk, és jó szándékkal fordultak felünk, és ahogy ő is mondta, az a tisztességes, hogyha elfogadjuk e, egyes érvelésüket e, egy olyan országban, ahol e, egyedülálló magas a migráns munkavállalók száma, és válaszolnunk kell a bevándorlással kapcsolatos adatokkal vonatkozó félemeket illetően. Ez nem menti a visszaéléseket, nem um, menti fel őket, de hogyha um, meg kell, segítenünk kell Katának megoldani ezeket a problémákat, akkor meg kell értenünk a mögötté lévő okokat, hogy megfelelő módon kezelhessék a migráns dolgozók helyzetét, és a rendszerből elszűnt, el, e, megszűnhessen a a visszaélések, az erőszak alkalmazása. Néha azért kell egyetértenünk, hogy ne értsünk egyet, amikor megkérdeztem a vendéglátóinktól, hogy vajon e, elismerik a szabadkereskedelmi e, szervezeteket, ők azt mondták, hogy ez nemzetbiztonsági veszélyt jelent, és ez szerintem nem elfogadható e, európai szemmel. Az ILO egyezmények értelmében sem elfogadható, hogy ezt ne ratifikálják. Mégis nyomást kell gyakorolnunk azért, hogy a dolgozóknak megfelelő jogaik legyenek, hogy gyülekezhessenek, képviselhessék őket. Ismerjük a világnak azt a részét, ahol ezeket a jogokat korlátozzák, de ennek a létrehozása kiindulási pont lesz. Azt is javasoltam, hogy amint a panaszkezelői bizottság létrejön, a munkahogyi minisztériumban, vagy a belügyminisztériumban, eh, amely már létezik, csak kevesen fordulnak hozzá, hozzá mert félnek attól, hogyha megpróbálják, akkor retorziókkal szembesülnek. Itt, be, itt lehetne be, bevonni a nemzetközi szervezeteket, hogy a katari munkavállalók eh, panaszait valahogyan kezelni lehessen. Erről is fontos beszélgetéseket folytatunk eh, kétség nem fér hozzá, hogy a társulási jogot nem tisztelik Katárban, amely alapvető emberi jog, és az úgy kéne lezárni a küldetésünket, hogy a Katárban nem tisztelik megfelelő módon az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm, Richard. Most magam is elutaztam, és örömmel várom ennek a jogi cégnek a jelentését, amely, amelyet március végére ígértek, de még nem, nem érkezett meg. Kíváncsi vagyok az ajánlásaikra. Érdekes, érdekesnek találtam, amikor a különféle munkahogyi minisztérium igazgatóikkal beszélgettünk, hogy mi, milyen részleteikben próbálják a helyzetet javítani, több munkahogyi felügyelőt alkalmaznak, próbálnak moderálni vitás ügyekben akkor, hogyha valaki eh, elveszíti a munkáját, az máshol munkát találhasson. Azt gondolom, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Azonban a eh, deportáló és büntető eh, táborokban próbáltuk a munka, munkavállalóknak tanácsot adni. Nagyon sokannak tudomásuk sincs arról, hogy a minisztériumban mi történik, és ahogy ön is mondta, Dávid úr, a külügyminiszter helyettes azt mondta, hogy hamarosan egészen el, ha nem is teljesen eltörlik a kafala rendszert, de átalakítják. És ez számomra jó, ez jó jel, de hogyha azt kell eldöntenem, hogy ez elég-e, akkor meg kell néznem, hogy ő mit ért ez alatt, és mi lesz a tartalma. Nagyszerű lenne, hogyha a Katar vezető szerepet válna, vállalna az arab félszigeten abban, hogy a kafala rendszert átalakítsák, amely, példája lehet, amely például szolgálhatna a szomszédos országoknak is. De mindamíg, mindaddig, amíg ezt nem látjuk megtörténni, addig várnunk kell ar- arra, hogy bemutassák. Bátorítónak találtam, hogy a háztartási dolgozókra vonatkozó tör, törvényt is át, megpróbálják módosítani. Innen Genfbe utaztam, és ott uh, uh, nagykövetek uh, találkoztam, és erről volt szó tárgyalásunkon, és ő azt mondta, hogy a öbölbeli együttműködési tanácsban és a szaudi vezetés alatt most foglalkoznak különféle módozataival annak, hogy miként lehet a háztartási alkalmazottak munkafeltételét átalakítani, vagy ezzel foglalkozni. Ez egy olyan téma, amelyet a következő parlamenti mandátum alatt szintén napirendre kéne tűzni. El kell még mondanom azt, hogy a 2022-es világbajnoksága kapcsolatban jutott az eszembe. Valóban most kezdték el építeni azt az egy stadiont, de a jelentés a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezettől pont ezt az egy stadiont, stadiont vizsgálta meg, és azt találták, hogy a, a dolgozóknak a tribün alatt van szobájuk, tizen vannak egy, egy, szobá, egy, egy szobában, nem tudnak főzni, és nincsen WC-jük csak 38 munkás van ott, mégis azt gondoltam, hogy, eh, hogy az egész világ ezt a világbajnokságot várja, és hogyha ilyenek a feltételek, akkor eh, benyújthatnak egy papírt arra, hogy nem, nem régiben megvizsgálták a körülményeket, és nem volt panasz. Tehát én azt gondolom, hogy mégiscsak ki kell mennünk a helyszínre, és megnézni, mi a valós helyzet. Beszámolok majd a GOE frakciónak, hiszen erre eh, konkrétan felkértek. Elmondom ezt majd a belügyminisztériumban is, és azt a választ kaptam, hogy a, hogy a bíróság minden szintjén vesztettek, ezért most csak kegyelemre várnak. Két utolsó megjegyzésem van még. Hogy is mondjam, érzékenynek találtam a dolgozók történeteit. Az egyszerű dolgozók, építkezési dolgozóktól egészen az e, e Al Jazeera-nak dolgozó e, értelmiségeknek, amikor elmagyarázzák a helyzetüket, az teljesen csak, csak az önkényességről szól, ami alapján megváltozhatnak a munkakörülményeik, és ők nem tudnak e, ezzel fellépni gyakran magyarázatot sem kapnak arra, hogy miért rúgják ki őket. Hogyha a ország munkavállalóinak több mint 90%-a migráns, akkor nekik meg kell tanulniuk együtt élni. A migráns munkavállalók közül, nélkül ez az ország nem haladna, nem tudnának eh, a 2030-as céljaikat teljesíteni. Ha együtt élnek, ilyen szélsőséges kizsákmányoló helyzetben az nem, nem helyes, Eh, és a munkák csak elmondták, hogy szeretnének maradni, és szívesen vissza is jönnek akkor, hogy deportálják, hiszen kell nekik a munka. Ezért kéne garatálnunk eh, a munkakörülmények minimumát, mi, és eh, akkor mindkét oldal annak azzal elégedett lehetne. A másik kérdés a FIFA ügye volt. Felvettem a kapcsolatot a profi labdarúgók világszervezetével, és ők azt mondták, hogy Belóni úr beszélt Szanciga úrral, és Platé úr is csatlakozott, és úgy tűnik, hogy az a helyzet, hogy kapnak valamiféle segítséget. Egyelőre Dél-Franciaországban egy étteremben dolgozik, és nem akar visszamenni, hiszen egyelőre nem akar focizni ez külügyminiszter helyettes nem adott kielégítő választ. Azt mondta, hogy 300 profi labdarúgó van most az országban, és nekik nincsen problémájuk, hiszen ez a szervezet pont az ellenkezőjét állítja. Ha tehát a FIFA elmegy Katárban jövő héten, akkor remélem, hogy ezt a kérdést is napirendre tűzik a munkásokét, és a profi futballistákét is. Aztán próbáltam a munkahogyi miniszterre beszélni, aki Genfben volt, de nagy rohanás lett belőle. E, először volt szó, arról találkozunk, aztán lemondta, de e, tartjuk vele a kapcsolatot, és feltételezem, hogy az új parlament majd a nyár után vissza fog térni erre a kérdésre. Remélem, hogy akkor majd egy jó, megha- jó meghallgatást tartanak, és addigra a a kafala rendszert addigra alapvetően átalakítja a törvény. Valaki kíván ehhez hozzászólni? Az IHS is itt van. Alexandridis úr, kér szót, parancsoljon. Azt hittem, hogy középre fog ülni, ezért nem vettem észre azonnal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit akartam mondani csak, hogy nagyon örültünk e, ennek a delegációnak, és teljes mértékben elfogadjuk az önök tanulságait, valamint a március 24-i jelentés tartalmát. Nekünk a végső célunk az, hogy ezt a kafala rendszert eltöröljék, és ezt a célt el lehet érni. Kiváló példáját láttuk ennek az öböl országokban. Egyetértünk azzal is, hogy a jelenlegi helyzetben a legfontosabb kérdéseket kell rendeznünk, és a két legfontosabb kérdés a kafala rendszeren belül az a munkahely megváltoztatásának lehetőség és a kilépési vízum kérdése. Bahreinnak voltak már pozitív lépései, és nagyon jó, hogy ők, önök bátorították őket a nyitottságra. Úgy gondoljuk, hogy két réteg van itt. Először is Először is el kell fogadni a nemzetközi szabványokat, ami azt jelenti, hogy ratifikálnia kell az ILO egyezményeket, de ezen túl az ennél nehezebb kérdés az ennek a nemzetközi kötelezettségek teljesítése. Tehát mind a két oldallal kell foglalkoznunk. Számunkra fontos az, hogy sürgősen vizsgálják meg az emberi jogok megsértésére vonatkozó vádakat, például leginkább a háztartásbeli dolgozók esetére vonatkozott. Nagyon örültünk a legfelsőbb bíróság bejelentésének, hogy a FIFA építkezési projektjén dolgozó munkások jogait tiszteletben tartják, de ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk. Azért, hogy a helyzet, helyzet hogy a migráns munkavállalók helyzetű javas, java, javuljon, minden érintett félnek felelősséget kell vállalnia, és nem csak a hatóságokkal szemben, de ezeket a hatóságokat rá kell venni, hogy minden érintettel vegyék fel a kapcsolatot, és ennek érdekében összehangolt intézkedésekre van szükség a helyi hatóságoktól, a munkaközvetítőktől, az eredet, a küldő országoktól és a privát szférában is. Teljesen elfogadom az ön következtetését, és mivel nincsen más napirendi pont erről a témáról, kérem adja át elismerésemet a szakbizottságnak az elvégzett munkáért, és azért a nagyszerű együttműködésért, amit az önök kollégáival folytatásunk. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm Alexandridis úr, és köszönöm az elismerést is. Amikor azt mondta, hogy az egyes egyeseteket is figyelembe kell venni, az felhívta figyelmet, figyelmet arra, hogy Kulak eh, nagykövetel is találkoztunk, és értelmiségiekkel, akik rettenetes helyzetben vannak, és bemutathatom az ő jól dokumentált helyzetüket, amit szintén figyelemmel kéne követni, mert ők sem hagyhatják el az országot, és nem is, kaphat, és nem is kapnak ott munkát. Köszönöm szépen. Richard. Külügyi szolgálatok kapcsolatos a ha nyomásgyakorlás működik Katarban, és emeljük, hogy igen, akkor rendkívül nagy segítség lehet az ő együttműködésük. Sokszor nem tudom, mit csinál a külügyi szolgálat, de most igen, úgyhogy ez üdvözlendő. A az együttműködés felelőssége is fontos lehet. Ez a sajtónyilatkozatban látható európai vállalatok is szerepet vállalhatnak, példát nyújtva, és a szerződési kapcsolatokban érvényesítve azokat a jogokat, amelyek révén javít, javulhatnak a munkakörülmények ezt is említeni kell a külügyi szolgálattal való tárgyalások során is része kell legyen a jelentésnek is. Köszönöm. Formálisan van egy tervezete ennek a jelentésnek, és minden delegáció visszajelzésére élt. Köszönöm. Köszönöm, hogy megszervezték. Akkor a következő napi rendi pontunkhoz érkeztünk, eszmecsere, az ekvát az egyenlőtői Gineában érvényesülő emberi jogi helyzetről. Alicante úr itt van, kérem fáradjon ide a pulpitusra. Egyenlőtői Ginea példa arra az országra, amely a természet kincsek átkával szenvedi meg. Olajban gazdag ország, nagyon szegény, és elképesztően rossz jogi helyzettel bír, az egyik leg régebbi afrikai diktátor, Obian elnök uralja az országot. Ő egyébként az AKC vendégek éppen úgy Brüsszelben van. A Transparency International adatai szerint az egyenlítő Guinea 14. a legkorruptabb országok listáján. Önkényes letartóztatások és bebörtönzések megszokott eszközé a politikai pártok és ellenzéki személyek, valamint emberjogi aktivisták megfelelmetésének. Épp ezért ideje annak, hogy végre eszmét cseréljünk az ország tárgyában, már csak azért is, mert az Gineval foglalkozó rend, évi rendes jelentés májusban várható. Úgyhogy mindenképpen fontos megvizsgálni az emberögi helyzetet, annak aktuális helyzet állapotát, a Genfi jelentés írásakor. Tuti Alicante úr az így e Justice vendégeként egy független megfigyelő szakértő. Ez egyetlen emberi jogi szervezet az országban, amelyet civil szervezet az országban, mert nagyon nehéz ebben az országban ellenzékiként működni. Önötötyesült államokban működik, Genfben keresztül érkezett ide, ahol a UPR folyamatot kísérte figyelemmel. és az külügyi szolgálattól pedig itt van körünkben Elizabeth Tissen, ő osztályvezető, és Anna Gomes asszony is, aki a pénzügyi transferek kérdését vizsgálta az önök kormánya és az egyenlő kormány közötti pénzügyi transzfereket vizsgált. Alicante úr fog először egy nyilatkozattal élni, aztán a külügyi szolgálat képviselőt hallgatjuk, majd aztán megnyitjuk a vitát. Köszönöm, Akpila elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! Szeretném kif kifejezni mély sajnálatomat afelett, hogy ismét be kell számoljak a hazámban az emberi jogok szörnyű helyzetéről, az emberi aktivisták rossz helyzetéről nem változott semmit. A helyzet, a kormány továbbra is megsért minden emberi jogi szabályt ebben az országban. Opiang Mabaszobó elnök, aki a legrégebb óta működő elnök a világon, éppen ma Brüsszelben jár. Úgyhogy amikor a korrupcióról és emberi jogok szörnyű helyzetéről beszélek, nos épp akkor az afrikai spanyol nyelv helyzetéről konzultál konferenciákon, meg befektetői rendezvényeken, meg a spanyol kereskedelmi kamara vendégeként tart előadásokat, valamint egy gála vacsora meg fő vendége, ahol aranydíjat kap, aranyérmet kap a globális oktatási mm, témában kifejtett tevékenységéért. Két egyenlítő Guinea van. Az egyik Afrika a legmagasabb egyfőjétő GDP-vel bír. Ebben az egyenlítő Guineában nincs szegénység, nincs korrupció, nincs emberjogsértés. Ez az egyenlítő Guinea, amit a, a külföldieknek mutogat a kormány. Én hagyd beszéljek a másik egyenlítő Guineáról. Ez az ország, ahol a lakosság 75%-a él, egy napi egy-két dolláros jövedelemből iskola nélkül, kórház nélkül, folyóvíz nélkül, csatornázás nélkül. Egy olyan országban, amely Afrikában a legmagasabb egy free GDP-vel bír. A Freedom House, a Human Rights Watch, az Amnesty, az ENSZ különféle szervezetei, az amerikai külügyminisztérium és az emberi aktivisták mind-mind-mind rámutattak arra, hogy az ország semmit sem tett egyetlen emberjogi jogszabály betartására sem. Múlt héten Genfben jártam, és ott a főbiztos irodája kiadta az országról szóló jelentést. Ez egy nevetséges okmány, csúfot űz az ENSZ egész rendszeréből és az emberjog globális rendszeréből. Az egyenlítői gineai kormány semmit nem tett az oktatás javítása érdekében az ország kormánya semmit sem tett, hogy javítson az egészségügyi rendszer. Egyetlen lépés sem tettek annak érdekében, hogy hozzáférhetőbbé tegyék a, a lakhatást az ország állampolgára előtt, vagy a lakáspolitikát is. Meg nincs egyáltalán jogállamiság, nincsenek legitim módon működő államigazgatási szervek, csak a korrupció működik. A parlament és a bíróságok Obiange elnök és családjának irányítás alatt működnek. Nincs semmiféle szabadság nem érvényesül ebben az országban, sem a gyülekezési jog, sem a sajtószabadság. Egy barátom azt mondta, hogy egyszerűbb síelni az életünk Gínában, mint bejegyezni egy civil szervezet a bíróságon. A személyek mozgása sem szabad. Minden 20-30 kilométeren van egy rendőrségi útakadály. Batából Malabóba, két fővárosba, ha utazik az ember, leveszik az új lenyomatát, és lefényképezik. Én meg képzeljék el valaki, Brüsszelből Liesbe utazna, mindig meg kéne álljon egy rendőri határ, egy rendőri ellenőrzőpontnál, és levennék az lenyomatát, meg lefényképezni. Képzeljék el, mi lenne. December 23-án tavaly. Cipriano Guemba, Nigériában élő egyenlítői gineai állampolgár, belga, Belgiumban volt érvezett menekült jogot, elrabolták Kínában. Nincs a két ország közötti kiadatási megállapodás, börtönben ül azóta, megkínozták, felesége és a gyermeke, aki élnek Liesben, nem valószínű, hogy látják ismét őt, sosem, semmit sem hallottak. Kilenc más személyt is elfogtak, és fogva tartanak tavaly december 23-a óta. Ezek a, azok a rendőri pontok, amiről beszéltem. Egy klepokracia ural bennünket bűnözők az emberek uralnak bennünket. Ugye Gineában az elnök és családja európai és ázsiai ö, fakitermelő vállalatoktól kapnak korrupciós pénzeket, a halászati jogokat spanyol és más vállalatoknak eladva szintén sápot húznak ebből. Importjogokat, kiskereskedelmi jogokat eladva szintén korumpálják őket, és a fejlesztési programokból is hasznot húznak a pénzmosásnak, nagy pénzügyi bevételek, illegális ö, drogbevételeknek a tisztamosását is jóvá hagyják, illetve lehetővé teszik. Úgyhogy még az olajkutak megnyitása előtt is már minket már bűnözők és rablók vezettek. Akik a kétkezi bűnözésből aztán a, ö, úgymond értelmiségi bűnözőké váltak, ahogy az olajkincset megtalálták. Ma a fő infrastruktúra beruházások, vannak repterek, épült egy nagy bazilika, vannak golfpályák, ám ezen infrastruktúrás beruházások egyike sem szolgál semmiféle társadalmi cél. Egyiket sem fenntartható fejlesztési céllal. A lakosság érdekében építették, ezek csak pusztán pénzmosási műveletek melléktermékei. Itt egy teljesen új főváros, amit hatalmas pénzekért épít a kormány a semmi közepén. Megint csak egy pénzmosási művelet részeként. Ami pedig a kínzásokat és az önkéntes letartóztatásokat illeti, a kormány továbbra is űzi ezeket, a, csak úgy, mint tette 2002-ben, amikor az ENSZ arra kényszerült, hogy külön jelentéstevőt jelöljön ki a helyzet megfigyelésére. Egy néhány megkínzott emberképét hagy mutassam meg önöknek. Ez Roberto Beraldi teste, egy olasz ártatlan férfi, aki február, tavaly február óta ő börtönben, és megkínozták. Egy hibája az volt, hogy megkérdezte az alelnököt, az elnök fiát azon pénzekről, amelyeket egy által ismeretlen számláról mindenféle célokra, repülőgép vásárlásra is, Michael Jackson emléktárgyak vásárlására utaltak át, erre kérdezett rá, ezért aztán azóta börtönbe ül. Szintén megkínzott személyek képét látjuk. a kormány az élethez való jogot sem tartja tiszteletben az országban. Itt azokat a személyeket látjuk, akiket a rendőrség ölt meg, vagy a hadsereg. Gyakran e- öngyilkossággal ö, ö, magyarázzák ezeket a haláseteket, holott agyonverték ezeket az embereket. A kormány azt nyilatkozta, hogy elvetette a halálbüntetést, törvényt hoztak. Ez egy elnök ki határozat, amely átmenetileg felfüggesztette ugyan a halálbüntetést. Ám ez, ez csak egy csel, amely csak arról, arról szól, hogy a portugál nyelvű országok közösségébe felvételt nyer az ország. Ez, ez szolgálta csak ez a trükk. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Egyébként nem győző minden emberi jogot folyamatosan megsértenek. A kormány nem érdekli a, a, a törvényesség, sem az átláthatóság. Olyan helyzet ez, amely átterjed szomszédos országokra is, sőt olyan messzi, mint Sváziország, Libéria, Malawi, mind az országokat megfertőzi, amelyek kapcsolatba léptek Egyönető Gineával. Tehát egyfajta tumorként mérgezi, fertőzi az egész régiót. Ennek az országnak a példája. És ennek hatalmas negatív hatású leszek nem sokára. Azért vagyok itt, hogy megkérjem önöket, segítsék a demokrácia és a szabadság mellett való fellépést egyenlítő Gineában, a szólásszabadság, a, a szervezkedés szabadság érvényesülésre való jogot, az emberi jogok érvényesülését segítsék hazámban. Kérem, hogy minden rendelkezésre eszközt és csatornát mozgassanak meg, hogy nyomást gyakoroljanak az ország kormányára. Ez a helyzet megérhet arra, hogy önök kiküldjenek egy tényfeltáró bizottságot, megvizsgálják, hogy az emberi jogok és a demokrácia helyzete hogyan áll. 2016-ban lesznek választások, az emberi jogsértések bizonyal megszaporodnak majd az választások előtt. Arra kérem önöket, hogy vizsgálják meg és fagyasszák le az Európai Bankomban elhelyezett vagyonát az érintett vezetőknek. Kérem, hogy támogassák a civil szervezeteket és a politikai reformot az illető Gineában. És végül szeretném arra sarkalni önöket, hogy ne gördítsenek vörös szőnyeget a tolvaj rezsim vezetője előtt Brüsszelben, Párizsban, Madridban és más európai fővárosokban. Mert az igazságtalanság mindenhol fenyegeti a törvényességet, ott is, ahol nem történik. Alicante úr, köszönöm szépen ezt a nagyon eh, informatív beszámolót, az és az ajánlásokat, és én tudom, és nyilván ön tudja, hogy mi a e, mandátumunk végére értünk, de 2016-ban majd megkérjük a kollégáinkat, hogy ezt is vegyék, tűzzék napirendre, hiszen ön egy olyan helyzetet írt le, amely tartatatlan. Most e, az IAS-től hallgatjuk meg Elizabeth Tiszent. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, és Tutu Alekente úrnak is köszönöm az előadását. Nagyon figyeltem a e nyilatkozataira. Igazán rettesedetes a helyzet. Azt szeretném elmondani önnek, hogy tíz évvel ezelőtt ellátogattam egyenlítői Gineába, az is egy emberi jogi delegáció volt, hogy akkor felmérjük az akkori helyzetet. Láttuk az börtönöket, láttuk az útorlaszokat is, nagyon nehéz helyzettel szembesültünk. Egyetértek önnel, hogy a helyzet csak rosszabb lett. Tíz évvel ezelőtthöz képest az egyenlítői Ginea olajország lett és ezt a termelést és az olajexportot felhasználhatták volna arra, hogy a lakosság helyzetét megjavítsák, de ez nem történt meg, amely elfogadhatatlan, hiszen az olaj el fog fogyni, és egyenlítői Guinea akkor majd elhasználta minden eszközét mondjuk 10-20 év múlva. Mit tehetünk tehát? Európai Unióként mit tehetünk mi? amellett, hogy elmondjuk, hogy nagyon aggaszt minket a helyzet, tennünk is kell valamit. Továbbra is támogatjuk a civil társadalmat, mert új projektet indítunk be az EIDSL-ben. Tíz évvel ezelőtt a civil társadalom jogainak megsértése ellen harcoltunk, de ezt csak úgy lehet elérni, hogy Batában és Malabuban támogatjuk a civil társadalmat, és e, nem sokára e, e, bekövetkezik a másik periód, második periódikus felülvizsgálat az országban. Találkozunk majd a civil társadalom képviselővel Genfben, és ők ajánlásokat adnak át a mi észrevételénkhez, és ezzel együtt fogunk ajánlásokat megfogadni az egy, egyedi Guinea helyzetéről készülő egy, egyetemes felvilág, felvizsgálatról. Van delegáción Gabonban, amely képviseli az egyenlítői Guineát is. A kollégáink ellátogattak oda az egyenlítői Guineában. Nagyon nehéz a helyzet. Nagyon nehéz felkeresni a hatóságokat. De valahányszor oda mennek, az első dolog, amit elmondanak, hogy ez egy súlyos emberjogi helyzet, amit látnak és a nagykövetségen két tagállam is jelen van, ezért bármilyen nehéz is a helyzet, továbbra is foglalkozni fogunk az ország egyenjog, emberjogi helyzetével. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Anna Gomes. Yes, I'm very, um... Nagyon hálás vagyok Alicante úrnak, a bizottság képviselőjének, hogy alátámasztotta azt, amit mi is tudtunk, hogy mennyire elfogadhatan az ország emberi jogi helyzete. Portugálként ez az én véleményem, és portugálként nagyon aggaszt is, hiszen egyelőre az én országom, Portugália másokkal csatlako- másokhoz csatlakodhat a portugál nyelvű országok közönségében, és befogadhatja Obiang úr rezsimjét, és hitet adhat neke, annak ellenére, hogy e- az egyenlítő Guinea nem portugál, hanem spanyolajkország. ország. Ez azért szomorú, mert véleményem szerint nem nyújthatunk elismerést egy olyan rezsimnek, amely nem tiszteli az emberi jogokat, de tönkretesszük ezzel a portugál ajkú országok, hiteles, országok közösségének hitelességét, amelynek az emberi jogokat és a jogállamiságot kell támogatnia. Az én országomban is megsértik egyelőre az emberi jogokat a Trojka programja miatt. Nagyon súlyos a helyzet, mert ennek a közösségnek az egyik alapelve az, hogy elutasítsa a halálbüntetést például, és a nyomás következtében, amelyet nemrégiben Obiang elnökre gyakoroltak, tette nyilatkozatot, és tájékoztatott minket is erről, hogy, a, hogy felfogjasztik a halálbüntetés alkalmazását. Ez nem a megfelelő eljárás. És ami még aggasztóbb az az, hogy a bejelentés előtt egy héttel februárban már 90, 9-en vártak a, a, a kivégzésre, és ez meg is történt még a bejelentés előtt. Ami még aggasztóbb, az, hogy ez egy olyan e, taktika, amivel más országokat, az enyémeket is, enyémet is, és a bankokat is, tól is pénzügyi támogatást nyerjenek a, ennek a rezsinek. Egy bank, a Ban, aminek az a neve, hogy Banif, amelynek a portugál korábbi kül- külügyminiszter az elnöke, fontos szerepet játszott a médiában, és 133 millió eurós beruházást ígért egy olajvállalatnak, amely egy kormányzati vállalat, állami vállalat, és amely felelős a források eltulajdonításáért, a kormány korrupciójáért. És ez azt fogja jelenteni, írtam már persze a portugál helyzetről, az Európai Bankhatóságnak erről a helyzetről, hogy ezt állítsák meg, hogy a portugál bank ne játszon szerepet a gineai pénzmosásban, de mégis megtörténik. Azt hallottam, hogy például az a Rixbank, amely az amerikai szenátusnak felhatalmazást adott egy beruházásra, egy, ez Gineában, az a Santander bankba költözött, és spanyolországi ingatlanokba ruháztak be. Nagyon sajnálatos, hogy ez megtörtént. Tegnap Obiang úr részt vett Adolfo Suárez temetésén Spanyolországban, aki egy nagyon tiszteletre méltó politikus, de az El País azt írta, hogy amikor ő és a spanyol király, király egymást egymást köszöntött, köszöntötték, akkor a kamerák nem irányultak rájuk, hiszen e, nagy szégyen egy, ameri, egy e, e, európai uralkodónak kezet rázni az egyenlítői Guinea elnökével egy ilyen korrupt e, államfővel. Ezért e, el kéne fogadnunk Alicante úr tanácsát, valamint a bizottságét, akik megjegyezték, eh, hogy milyen nehézségekről van szó, akkor, hogyha meg, kell, meg akarjuk erősíteni a civil társadalmat, akkor oda kell mennünk, meg kell tudnunk, hogy mi történik, el kell fogadnunk azt a tanácsot, hogy eh, küldjünk oda delegációt, és eh, remélem, hogy az albizottság a következő mandátum során is fog ezzel foglalkozni. Elnök, köszönöm, a Gomes. Ki szeretne még hozzászólni? Nem, senki? Nagyon egyértelmű nyilatkozat volt. Köszönöm tehát, hogy eljött. És bár mi politikusok változunk, a titkárság marad ugyanaz, mindaddig, amíg a parlament is fennáll. Ezért ők feljegyezték, hogy a következő öt év munkaprogramjába, ahogy ön is kérte, bele kell illeszteni egy emberjogi delegáció látogatását az önországában. Köszönöm szépen még egyszer a beszámolót, és sok sikert a munkájához munkáj, Genfben. Tanulmányozzuk majd az UPR ajánlásait az önországára vonatkozóan. Köszönöm szépen. Most kérem az orosz kollégákat, akik kint maradtak, mert, hogy jöjjenek be, foglalják el a helyüket, és térjünk át a következő napi rendi pontra, az oroszországi börtönkörülményekre, valamint a pszichiátriai kezelések alkalmazására a korábbi szovjet tagállamokban. Hallo Werner. Hallo, hallo. Habe ich euch warten lassen? Ähm, Und Russisch ist um 25. Okay, Channel 25, ja. Okay, so while our experts... Amíg a szakértők elfoglalják a helyüket, akik oroszul szeretnék követni a vitát, azok a 25-ös csatornára kapcsoljanak. Okay. Ez, Ahogy mondtam, a börtörkörülményeket vizsgáljuk meg ma Oroszországban. E, a orosz kormány is foglalkozott vele. 2009-ben e, Medvegyev elnök idején reformokat indítottak be, és nyilvános vita is zajlott a börtönkörülményekről. újabb nyilvános vita is zajlott, melynek következtében a Pussy Riot két tagját, Maria Anyokinát és Natasha Toljokonikovát meghívták, akik beszámoltak az oroszországi börtönkörülményekről, saját első kézből származó tapasztalataikról létrehozták a saját civil szervezetüket, amelyek, amely az oroszországi börtönkörülmények megváltoztatásáért harcol. Emlékezhetnek önök is, hogy amikor májusban meghallgatást tartottunk tavaly, eh, megvitattuk a civil szervezetek munkájának akadályozó törvényeket, valamint a politikai foglyok eh, eh, számának növekedését. Akkoriban Maria Aljokina éppen éjségsztrájkot kezdett Oroszországban, és Tolokonikova is egy büntető táborban töltötte büntetését Moszkvától 500 kilométerre. Nagy érdeklődés követte az oroszországi emberjogi sérelmeket. Egy nyilvános levél következett, amely leírta, hogy mennyire embertelen körülmények között tartják a foglyokat, és mennyire túlhajszolják őket. We have seen if we look at uh, from out kívülről vizsgálva számadatok alapján 2010-ben láthattuk, hogy az orosz börtön lakosság úgymond száma 17,5%-kal csökkent, ami nagyon nagy szám, Mégis, még ma is Oroszország 475 minden százezer szeméből 475 börtönben ül. Ez a világon a tizedik legmagasabb ilyen arányszám Oroszország. Tehát a tizedik helyen van. A börtönnek egy részét a hatóságok működteti, még másokat maguk gyakorlatilag a, a, elítéltek maguk irányítják. Ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Az Európa Tanács, valamint a kínzás elleni szervezet, világszervezet időről időre vizsgálódik az orosz börtönök körében. Tavaly decemberben született meg a legfrissebb jelentésük, amely eléggé vegyes képet tár elénk. Beszámol bizonyos javulásokról, ugyanakkor súlyos visszaélések ről ad számot. A, a rendvédelmi szervek részéről is, valamint a, a, a, a fogadtatás körülményei is nagyon súlyosak. Bizonyos jogszabályváltozásokat is javasolt a jelentés, és hatékony vizsgálatokat kér a vádak, illetve a gyanúk feltárására. Az Orosz Föderáció hatóságainak jelentései úgy tűnik bizonyos javításokról adnak számot, ez mindenképpen üdvözlendő. Ebben a szellemben fogjuk tehát meghallgatni mai vendégeinket. Körünkben van Henry Malasz úr is, az Európai Ökoszok elnöke. Az önök szervezete erősítette a az orosz Duma vonatkozó szervezetével az együttműködéseket. Közös szemináriumokat és megbeszéléseket szerveztek, az emberi jogi kihatásait vizsgálva egyes szakpolitikáknak és a kereskedelmi kapcsolatnak. Aztán itt van Oleg Orlov úr is, Szaharov jelöltünk, 2009-ben volt jelöltünk, aki a Memorial emberi Központ vezetője. Ez a szervezet régóta dokumentálja az emberi jogok megsértését, beleértve a letartóztatottak és a, a kényszerpszichiátriai kezeltek ügyeit is. Mindannyiuk véleményét szeretnénk tehát meghallgatni. Az is tervünk volt a mai nap során, hogy bemutatunk egy tanulmányt, mert a szakbizottságunk rendelt meg, melynek címe a szovjet éra utáni térségben a pszichiátriai, kényszerpszichiátriai kezelés alkalmazása kényszerítő eszközként címmel. A szerző sajnos nem tudott eljönni ma, de örülök annak, hogy egy kiváló képviselőtársunk, aki nem csak képviselő, hanem professzorként Leonidas Danskis úr bemutatja majd a szerző helyett a tanulmány fő eredményeit. Örülök annak, hogy együtt szervezhettük meg a parlament delegációval együtt, az orosz vegyes parlamenti delegáció. Pontos neve az EU-Oroszország közötti parlament együttműködési bizottság, és Werner Schulz, ennek a testületnek az elnöke is itt van, aki majd elkezdi a vitát. Ja, vielen Dank, dass der Menschenrechtsausschuss mit dieser Köszönöm. Örülök annak, hogy a szakbizottság foglalkozik ezzel a témával, rendkívül fontosnak tartom. Nem csak a Pussy Riot ügye miatt, amely persze nagyon világosá tette azt a helyzetet, hogy Oroszországban továbbra is olyan büntetőjogi rendszer működik, amely a Gulag félsziget. Tehát és Szolzsinyi egyéb munkáit bizony nem történelmi regények képeszi részei továbbra is ezek. A, a cár annak idején ö, annak idején visszakumanus módon száműzte az embereket. Érdekes volt gyerekkorom olvastam, hogy Lenin ott írta műveit, meg Stalin is, hogy a horgászott és vadászott, miközben száműzetésben szenvedett, úgymond, Tehát akkor, akkor csak az volt a cél, hogy Moszkvától eltávolítsák ezeket a bolsevikeket. Ám ez a hagyomány tovább folyik, a száműzetések gyakorlata csak azóta súlyosabbá vált. Ugyanakkor nem láttam Európában soha olyan szép börtönöket, mint Oroszországban. Néhány évvel ezelőtt láttam még Oroszországban egy börtönt, ahol Zserzsinszki fotója még mindig kínlógott, aki a GPU, a KGB és a Cseka atya volt. Úgy tűnik tehát, hogy egy, egy töretlen tradíció tanúi vagyunk, és ha látunk dokumentumfilmeket, eh, hát mindannyian megdöbbenünk az, át, az elénk tárolt képeken, és épp ideje, hogy némileg humanizálják az orosz büntető eh, rendszert és az, annak intézményét, hogy valamiképpen igazodjanak a nemzetközi normákhoz. Hogy Oroszország vége egy rendes, normális európai országá váljon. Érdeklődéssel hallgatom az önök előadásait, vendégeink mondandóját. Egyesek önök közül egy, egyesek személyes, fájdalmas emlékeket is viselnek ezen börtönrendszer kapcsán. Köszönöm, most Tolokova Könyöka asszony kapja meg a szót. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Jó napot, kedves kollégák, kedves barátaim! Valóban arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehetne emberibb, emberies, emberibb, emberibbé tenni az orosz büntető végrehajtási intézeteket. Sajnálatos módon mi személyesen tapad, megtapasztaltuk, hogy mi a valóság, és szeretnénk emiatt részt venni ebben a folyamatban beszeretnénk mutatni, hogy mit tesznek az orosz hivatalnokok és az orosz alkalmazottak, hogyan reagálnak, mit csinálnak. Például egy héttel a nagyobb események előtt senki, mindenki tesz, vesz, ha, hogyha például jön egy látogatás, látogatóba egy delegáció, mert mindenki felkészül, és milyenkor mindenki fél attól, hogy egy nehéz helyzetbe kerül. Az orosz büntető végrehajtás hosszú múltra tekint vissza, és igen, különleges a helyzete. Egy sor dolog teszi azt, hogy ez a rendszer teljesen különbözik minden egyéb rendszertől. Mm, a szovjet éra utáni rendszerekben mm, nagyon gyakoriak a pszichiátriai kezeléseknek álcázott büntetések. Önnek nagyon jól tudják, hogy a Baratnaja téren voltak tüntetés 92-ben, ott nagyon sok embert letartóztattak, a rendőrség megverte őket, börtönbe vetették őket, és az egyik tüntető ezek közül őt pszichiátrai kezelésre, kényszer pszichiátrai kezelésre ítélték, és arra jutottunk, hogy hogy igen, az adott személynek szüksége van pszichiátriai kezelése, ugyanakkor sajnos a pszichiátriai kezelés az nagyon szörnyű Oroszországban, és ezt magam is megtapasztaltam. Mi hárman, akit eh, elítéltek Oroszországban, egy pszichiáter megvizsgált minket, és a, a pszichiáterek arra jutottak, hogy mi személyiség zavarban szenvedünk. Nos, igaz, hogy mi elkötelezett személyek vagyunk, de ez nem jelenti azonnal, hogy mi pszichiátriai segítségre szorulunk. Nos, nagyon jól látjuk, hogy mi történik, bebörtönzések esetén nagyon sok eset van, amikor a híres eh, bebörtönzötteket olyan személyek, akiket lefilmeztek, eh, eh, kamerákat állítanak be, hogy kövessék minden mozdulatukat, az börtönben nagyon kevés mozgásterük van a személyeknek. Látjuk, hogy milyen módon kezelik a többieket. Nagyon szörnyű dolgokat láttunk oda bent, és nagyon rossz azok az állapotok. Ilyen körülmények között voltunk tehát bebörtönözve. Ha például szeretnénk tenni valamit a cellánkban, az egyszerűen lehetetlen. Nincs lehetőségünk arra, hogy egy kis privacy egy kis eh, intimitást élvezzünk a börtönben. A helyzet azóta egy kicsit javult, a hangsúly egyre inkább áthelyeződik például a táplálkozás fontosságára, és tudni kell azt is, hogy azok, akik hosszú ideig vannak be, börtönezve, azok a személyek egy idő után meghíznak, ugyanis elég rossz zsírokat esznek, és elég zsíros ételeket, és kevés a mozgás, ami a ö, gyógykezeléseket illeti. Ez az egyik legszörnyebb téma, amiről szeretnék beszélni most. Semmilyen orvosi kezelés nincsen, van egy kórház, ahova elküldhetik a bebörtözötteket, és a legtöbbet, amit kaphatunk, az egy diagnózis, azaz megmondják nekünk, hogy mi az egészségügyi problémánk, de aztán kezelésre nincs mód. Vannak tesztek, vizsgálatok esetleg, az eredményét közlik a vizsgálatoknak, és aztán a, diagnózist továbbítják a, a börtönbe, de nincs onnantól kezdve semmilyen orvosi ellátás, vagy semmilyen orvosi megfigyelés. A börtönben én nagyon sokat szenvedtem fejfájást, fejfájástól, és semmilyen segítséget nem kaptam. Amikor kiszabadultam, akkor rögtön elmentem orvoshoz, de a börtön orvosok semmit nem tesznek annak érdekében, hogy meggyógyítsák az embereket van egyfajta pszichológiai nyomás, például Szergei Magneszki esetében, talán önök ismerik az esetét, önök tudják, hogy ez mire, mihez vezetett. Ki szeretném hangsúlyozni még egyszer egy dolgot. Van egy sor jelentés, amelyet elfogadnak az Európai Unió országaiban, renget rengeteg adat van, rengeteg információ van, és tenni kell annak érdekében, hogy megváltozza mindez. Nagyon nehéz megállítani azt a gépezetet, amelyik a szovjet érában indult el. A Például, hogyha valaki orvoshoz jelentkezik, és az orvos nem talál semmilyen betegségre utaló jelet, akkor meg lesz büntetve, mivel hogy állítólag megpróbál betegséget színlelni. Egy másik bebörtönzött társam eltört egy lábát, fájt a lába, nyögött, elment az orvoshoz, talán lehetett volna tenni valamit akkor, de a végén a dolgok egész rosszra fordultak, elvitték őt kórházba, az, az orvosok számára a helyzet egyértelmű volt, a lába el volt törve, és sokat szenvedett a hideg miatt is, és már nem tudták megmenteni a lábát. Sajnos, és sajnálatos módon nagyon sok ember van börtönben, akiket, akit szabadon kellene engedni azért, mert az egészségi állapota olyan, de ez Oroszországban nem így van, sajnálatos módon nem engedik szabadon az embereket, a betegeket, akkor sem, hogyha szörnyű kínokat szenvednek el. Ugyanakkor nagyon nagy a korrupció a börtönökben. Az azok a személyek, akik börtönben vannak, senkihez nem tudnak fordulni, csak az ügyvédeikkel tudnak beszélni, de máshoz nem tudnak fordulni. Például ez az asszony, akit említettem, ő nem mondhatja el senkinek, hogy mi történt vele, hogyha um, valamit kiszelőztetne, akkor szankciókat, büntetést kapna, manap most nagyon nehéz helyzetben van, olyan a rendszer, hogy nem lehet semmit sem mondani az adminisztráció ellen. Sajnos ilyen a helyzet. Létrehoztunk egy civil szervezetet, civil szervezeteket összefogó szervezetet, amelyik lehetővé teszi majd, hogy a bebörtönzöttek elmondhassák, hogy mi a helyzet a börtönökben. Oroszországban annak érdekében, hogy a rendszer teljesebbé váljon, hogy sokkal jobban tudjon működni. Hogy ne legyenek olyan helyzetek, amelyek például halált okozhatnak, vagy amelyek visszafordíthatóan kárt okoznak az, az emberek egészségében. Ügyvédekkel rabokkal dolgozzunk, megpróbálunk információkat szerezni, és azokat a nagy közönség elé tálalni. Egyelőre nem tudunk százszázalékosan működni, de mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez a rendszer jobban működjön. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Lokonikova. Köszönöm szépen Lokonikova asszonynak, és mielőtt megadnánk a szót Aljonkina asszonynak, felhívnám a figyelmet arra az esetre, a Bolotnya eset elleni tüntetésre. A legutóbbi parlamenti ülésen elfogadtunk egy állásfoglalást, eh, ahol konkrétan is hivatkoztunk Mihály Hozinko eh, esetére. Adjon ki a, a, asszonyi a szó, parancsoljon. Здравствуйте. Jó napot kívánok! Nem szeretnék megismételni mindaz, ami már korábban elhangzott. El szeretném mondani, hogy mit döntöttük el, hogy mit szeretnénk tenni, és milyen tevékenységeket indítottunk el. A legnagyobb probléma, amely jelenleg létezik az orosz börtönökben, többfélek. Amit látjuk, ami szörnyűséges körülöttünk, az az, hogy az ember nagyon könnyen börtönbe kerülhet. Az első dolog tehát, amire oda kell figyelni, és ami lehetővé tesz, és ami eh, megadja azt a valóságot, hogy a jelenlegi rendszer nagyon közel van a gulágokhoz, az maga a struktúra. A struktúra nem olyan, mint az európai országokban. Az a nagy barakkokban van, akár 60-100 ember, és együtt él, együtt lakik, éveken és éveken keresztül. Semmilyen intimitása nincs lehetőség, semmifajta magánéletre az élet körülmények változnak helyről helyre, de ugyanakkor egyáltalán nem mondható az, hogy ideálisak a körülmények. Az egészségügyi körülmények nagyon sok kívánivalót magynak maguk után, közös toalettek vannak, ugyanakkor nagyon kevés és nagyon koszosan 60-100 emberek körülbelül 2-3 WC jut, ugyanakkor nem mindenki használhatja ezeket, mert büntetésképpen meg van tiltva egyes embereknek a toalettek használata. Az emberek dolgoznak, kényszermunkára, kényszermunkát végeznek, 14-15 órát naponta körülbelül, nagyon régi idejét múlt és akár veszélyes eszközökkel dolgoznak, olyan gépek, amelyek a szovjet időkből maradtak meg. Vannak olyan személyek, akik ellenőrzik az elvégzett munkát, vannak tehát rabok, akik minőség ellenőrzési feladatokat végeznek. Vannak szabályok, amelyek kimondják, hogy hogyan kell egy ilyen büntetős végrehajtási intézetet vezetni, de az nem, ott nem szerepel, hogy egyes rabok felügyelnek mások fölött, vagy egyes rabok előnyt élveznek. Tehát ez nem hivatalos módon létezik ez a rendszer, már pedig létezik mindenhol. Vannak tehát olyan rabok, akik megpróbálnak közvetíteni a problémák, ha felmerülnek problémák, a, az az adminisztráció ezt kihasználja ezt a helyzetet, sokkal könnyebb ugyanis közvetítő kutyán kezelni a helyzeteket, ez természetesen neki kényelmesebb, de akkor is törvénytelen. Ezen túl a munkakörülmények, amiket szeretnénk változtatni, vannak további nehézségek, például az adminisztráció bármit megtehet, és azt mondja, hogy az, amit ők mondanak, az jogszerű, ha megvernek embereket büntetésként, azt mondják, hogy ez teljesen jogos és jogszerű, és nem, vesznek figy- nem veszik figyelembe a törvényeket a rabokkal való bánás során. Igazi munkatáborok léteznek, tehát Oroszországban, ahol az adminisztráció az úr. A kormány egyre inkább figyel ezekre a jelenségekre, ugyanakkor másfelől ellenőrzi a, a különböző szervezeteknek a e, látogatásait, például a mi esetünkben nem engedték meg, hogy az a személy, akinek az volt a feladata, hogy ellenőrizze, hogy a fogvatartási körülmények megfeleljenek a jogszabályoknak, neki nem engedték meg, hogy belépjen a börtönbe további ellenőrzéseket, további látogatásokat kellene tehát e, elvégezni. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobbá tegyük a helyzetet? Például lehetne egy rendszert felállítani, hogy megnézzük, hogy például azokat az, erőf, az anyagi forrásokat, amelyek a e, börtön fenntartására létezik, azt hogyan e, hasznosítják fel, használják fel. Mert jelenleg nem létezik ilyen rendszer. Szeretnénk olyan munkakörülményeket biztosítani a raboknak, amelyek méltóak, az eh, méltóak, mint például, hogy a munkaidő ne legyen több, mint 8 óra. Egy másik dolog, ami nagyon eh, erős kihatással van a rabok életére, ez a cenzura, ami létezik. Például, ha írunk egy levelet a családnak, a rokonoknak, és a levélben leírjuk a véleményünket a körülményekről, Például, ha ideírjuk, hogy a jogaim sérültek, akkor az a levél nem, fogja, nem fog eljutni a címzettekhez, és ez teljesen legális az én leveleimet mindegyiket eh, cenzurázták, egyszerűen nem továbbították, mindegyiket elolvasták, amiket nekem küldtek, nyitottan kaptam meg, információkat szereztek eh, különböző eh, találkozókra, gyűlésekre, mm, eseményekre, mindezeket elolvasták, cenzurázták, nem tudom pontosan, hogy miért, de egy igazi cenzura létezik a börtönben. Ami a táplálkozást illeti a börtönökben, minél messzebb vagyunk Moszkvától, annál rosszabb a helyzet. Nagyon gyakran más osztályú ételeket kapunk, sokkal rosszabb minőségű ételeket, mint, eh, mint a többiek. A politikai okok miatt bebörtönzötteket másképpen kezelik, más ételeket kapnak rosszabbakat. Nem tudjuk, hogy mit kapunk, különböző hozzáadott anyagokat kapnak, olyan e betűvel ellátott adalékokat tesznek az ételekben, amelyek például Európában tilosak. Reméljük, hogy a jövőben a nemzetközi jogvédő szervezetek tudnak majd dolgozni szabadon Oroszországban, és remélem, hogy a börtönök helyzetével is fognak foglalkozni. Köszönöm szépen! Még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Elhangzott, hogy Oroszországban be kellene vezetni egy új törvényt, eh, egy új, eh, amelyik biztosítja a, a börtönökben a, a, az igaz, a, a, jó, a megfelelő jogszerűséget. Mi nagyon sok dologgal foglalkozunk, és ezzel foglalkozunk, ugyanis például olyan helyzet van, hogy nagyon sokan 16 órát dolgoznak eh, naponta, Szeretnénk meghallgatni az önök véleményét, hogy mi az szeretnének tenni. Szeretnénk, hogyha önök beszélnének az orosz hatosságokkal, ugyanis az orosz hatosságok nem nagyon örülnek ennek az új törvénynek. Nem is lenne Szüksége az új törvényre, hogyha a jelenleg is érvényes törvényt betartanák. Ugyanis a jelenlegi törvény is azt mondja, hogy napi 8 órát maximum, és szabadnapokat kell biztosítani a raboknak, de ezt nem tartják tiszteletben, 16 órát dolgoznak heti 7 napon. Köszönöm szépen mindkettőjük nyilatkozatát, most pedig megadom a szót Valosz úrnak, az Európai Rekoszok elnökének. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném kifejezni nagyra becsülésemet Mariannek és Nagy Esdának. Mi ugye beszélünk sokat ugyan, de hát, és a beszéd fontos, de a tettek még fontosabbak. És az európai civil szervezetek és az orosz civil szervezetek akkor érnek a változásra, cselekednek is. A mi intézményünk egy Európai Uniós szervezet, megállapodást kötöttünk az Európai Parlamenttel, két demokratikus szervezet között, amely az állampolgárokat, a civil szervezeteket, a régiókat képviseli, és arra törekszünk, hogy mélyebben működjünk együtt szabad európai intézményeként. Mi úgy látjuk, hogy az emberi jogok egyetemleges jogok, és ez 21-es cikke az EU szerződésnek a nem tagállamokkal együttműködéshez szólít fel az alapvető értékek mentén, európai elvek és értékek mentén. Ez az Oroszországgal való kapcsolatokra is, meg minden más állammal való kapcsolatokra is érvényes. Itt a Luxemburg téren tegnap ujgur és tibeti emberekkel tüntettünk, a kínai elnök látogatása ellen. Mint tudják, Kínában és a kínai börtönökben a helyzet a világon, a bolygónkon a legszörnyűbb. Kínzás, gyilkosság, szervkereskedelem folyik, úgyhogy szélesebb körű probléma. Az oroszországi börtönök helyzete elfogadhatatlan. Hát az önök példái is rámutattak erre. Önök mi is tudják, minél messzebb megy az ember Moszkvától, annál rosszabb a helyzet. Persze az EU-ban sem tökéletes a helyzet, mi sem vagyunk modell. Hazámban, Franciaországban túl zsúfoltak a börtönök, a, a közegészségi higiéniai helyzet sem jó, persze nem az összevetni, sem az orosz, és még kevésbé a kínai helyzettel a francia börtönök állapotát. Három lehetőségbeli eszközünk van az Európai Unió kezében a cselekvésre. A szabályozás, az Európa Tanács egyezményei, jogszabályok az Orosz Föderációban működő jogszabályokra hivatkozás, ezeket nem hagyják végre, mégis lehet rájuk hivatkozni. Aztán a civil szervezetek ellenőrzése és a monitoring ez aktívan folyik, egyes képviselőseink működnek ezekben a szervezetekben, a különféle tagállamokban, és Oroszországban máshol is láthatták ezt, és örülünk annak, hogy a civil szervezetek javítják a, a börtönök állapotát. És a harmadik, még fontosabb eszköz a közvélemény. Az átláthatóság a közvélemény tájékoztatása, tudatosítása a problémáknak. Mi európai intézményként minden partnerrel tárgyalunk. A, az, az orosz civil tanács, ami partnerszerzetünk, mely a front, az orosz jogszabályok szerint ellenőrzi, vagy felügyeli a börtönök működését. Persze ez nem elégséges és kielégítő, ám ők kértek bennünket, hogy működjünk együtt, egy közös projektben az ECOSZOK és az orosz civil tanács között javítva a börtönök megfigyelését azon felhatalmazás alapján, amelyel az orosz szervezet bír. Májusban elindult egy szeminárium, elindult egy szeminárium, ahol az Európai Unió know-how-jára támaszkodva mutatjuk be, hogy a civil szervezetek hogyan vizsgálják a börtönök állapotát, hogyan folyik a monitoring a civil társadalom részéről Európában, és igyekszünk támogatni az orosz civil szervezetek ezirányú törekvéseit is. Persze jól tudjuk, mennyire korlátozott a civil tanács hatásköre. Ez egy részben állami kontroll alatt működő testület, és hát bár hivatalosan elfogadtam együttműködésünket, meglátjuk, hogy működik. Ám fontos, hogy magunkat a civil, orosz civil szervezeteket is bevonjuk. Az önök kezdeményezést, a memóriát és másokat is, hogy ezeket a, nehogy ne lehessen manipulálni ezeket a vizsgálatokat, és valóban az átláthatóságra törekedjünk, és valóban javon a helyzet. Tehát ugye pragmatikusak kell legyünk, erőfeszítéseink révén az kell legyen a cél, hogy az orosz civil szervezetek és az orosz jogszabályok illeszkedjenek tehát az orosz büntető törvénykönyv, meg a, a, a börtönökre vonatkozó törvények, meg a munkajogi törvények illeszkedjenek modellekhez, és olyan gyakorlatok, legjobb gyakorlatok cseréje is megvalósuljon, ami az Európa Tanács egyezményére támaszkodnak. Mint tudják, Oroszország még nem írta alá ezt az egyezményt, ugyan? Tehát ezek alapján szeretnék önöknek javasolni, javaslatokat tenni. Az orosz civil tanács elfogadta, hogy elindítja ezt a projektet velünk. Nem csak velük szeretnénk együttműködni, hanem más civil szervezetekkel is. Örömmel fogadjuk ezért orosz kollégáinkat is a projekt végrehajtásában. Most meg kell vizsgáljuk, hogyan tudunk konkrét pozitív lépéseket tenni a börtönök helyzetét javítva. És a végén összefoglalásként, hogy tegyem hozzá, hogy ez az erőfeszítés az orosz civil szervezettel kéz a kézben, és minden már itt levő és itt nem levő szervezetek közösen kell megvalósuljon, hogy az eredmények mielőbb megvalósuljanak. A lehető legpragmatistább módon kell lépnünk, hiszen itt emberi életekről van szó, emberi lények, hozzánk közel álló európai emberek életéről van szó. És csak egy, egy politikai játszmát űznénk, és azt meg, hogy hát a helyzet rossz, elég, ha deklaráljuk ezt, nos, ez semmi sem változtat. Azok, akik Oroszországban akarnak változást, és akiket nagyra becsülök emiatt, meg kell kapják a segítséget, amelyre számítanak. Köszönöm, hogy részt vettek, és köszönöm, hogy meghívtak engem is. Válasz. Köszönöm, Válasz úr. Köszönöm, hogy elmondta, hogy együttműködik a Dumával. Most megadom a szót Olaf úrnak a memoriáltól, a memoriál elnökségének elnöke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 ez az amelyik függ a, hatalom az elnöktől és a helyi hatosságoktól. Biztosítani kell az emberi jogok betartását, és egy olyan mechanizmust létrehozni, amelyik lehetővé teszi, hogy az börtönökben uralkodó helyzetet ellenőrizzünk. Mária Lohina már szólt arról, hogy milyen bizottságok léteznek már, és ezeken keresztül mi magunk is dolgozzunk. Nagyon sok orosz az Orosz Federációnak nagyon sok helyen léteznek különböző monitoring szervezetek, és nem csak Moszkvában vagy Szentpétervárat dolgozunk, hanem nagyon sok egyéb területen is, például a Komi köztársaságban és más köztársaságokban is dolgozunk, az Észak-Kaukázusban, Csecsenia közelében, Csecsenföld közelében, ott is vannak bizottságok, és a kollégáink ők ők is ott követik a helyzet alakulását. Megpróbálunk, az a célunk, hogy minden egyes önálló autonóm köztársaságban legyen ilyen alany, ilyen szervezet. Moszkvában, amelyik az ország legfontosabb városa, ott nagyon sok ember van, aki foglalkozik a börtönben, de 40-en vannak. Nagyon kevés ahhoz képest, hogy milyen, mennyi munka van. Lehetetlen, hogy ez alapos munkát végezzünk, akár a fővárosban, akár más ország részekben is. Moszkvában tehát 40 személy foglalkozik ezzel, és ezek közül 20 azok, akik igazán motiváltak, és akik hatékonyan képesek eh, eh, képviselni ezeket a szervezeteket, amennyiben látják, hogy a, ez uralkodó helyzet szörnyű, amelyekben látják, hogy vannak visszaélések. Ők ugyanis az alkalmazottak nagy részben a kormány talán nem közvetlenül, hanem közvetetten, és nekik nem áll érdekükben az, hogy e, valóban e, megnézzék, hogy mi a helyzet, hogy valóban változásokat hajtsanak végre, és hogy valóban feljelentsék azokat, akik visszaélnek a helyzettel. És ezért szükség lenne arra, hogy egyre több független szervezet dolgozzon ezen a területen, és egyre több független megfigyelő is dolgozzon. Mindeközben folytatjuk a munkát, és talán és talán a helyzet változni fog, jobbra fog fordulni. Mindenképpen foglalkozni kell a, a fogvatartottak életkörülmények a javításával. Erről szeretnék néhány példát mondani. Moszkvában például, hogy mit láttunk az egyik börtönben. Márpedig ez az egyik legjobb börtön, ugyanakkor azok a dolgokat tapasztaltunk, amelyeket eh, hallottunk, kal túlhaladták a, azt a létszámot, amelyikre eredetileg tervezték ezt a börtönt. Ugyanis a börtönök eh, nagyon szűkek, és annak ellenére, hogy mindenféle kis cellákat alakítottak ki, de nem elég. Az Európai Emberi Jogi Bíróságra jutottak el feljelentések, és ennek ellenére nem sikerült számottevően javítani a helyzeten. Elhangzott, hogy ezek a börtönök szörnyűek, hogy nem lehet normálisan élni, és de ennek után elkezdtek építeni új börtönöket, és valóban az utóbbi két évben, 18 hónapban viszont a helyzet tovább romlott. Oroszországban nagy bevándorlás elleni kampány van tehát ezekben a börtönökben nagyon sokan vannak a bevándorlók, főleg közép-ázsiai személyek, akik eljöttek dolgozni Moszkvában, és őket fogva tartják akkor is, hogyha e, nincs szükség erre, akkor is, hogyha nem követtek el semmilyen büntényt, és semmi nem indokolja az, hogy fogva tartsák őket. A moszkvai börtönökben nagyon rossz a helyzet, és nincs lehetőség arra, hogy orvosi ellátást kapjanak. Nagyon sokat kell várni, hogy egyáltalán egy orvos szóba álljon az illetővel. Nagyon sokszor olyan zöldségeket eh, burgonyát, sárgarépát, vagy káposztát, amelyik igen kétes eredetű. Olyan eh, állapotban kerül az asztalhoz, hogy már nem lenne igazán fogyasztható ez a termék. Szörnyű tehát a helyzet, és semmilyen mód nincs arra, hogy ezt eh, jóvá tegyük fizetni kell azért, hogy például orvoshoz jussunk. Meg kell vesztegetni az öröket, ez a rendszer, egy bevezetett rendszer. Aztán van egy dolog, amit meg kell érteniük. Tudni kell, hogy a személyzetet semmi nem érdekli. Például van egy probléma, amivel folyamatosan szembesülünk Moszkvában. Nincs elég személyzet a börtönökben. Például az ételek kiosztására. És ebben az esetben a tányérokat mosogatás nélkül újra felhasználják, és más bebörtönzötteknek adják tovább. Ez szörnyű és érthetetlen. Ugyanez történik az ágyneművel, illetve a fehér neműkkel nincs mód arra, hogy például szárítani kiteregessék az elmosott ruhákat. Nem tájékoztatják a, a rabokat a, a jogaikról. Van egy dolog, ami nagyon fontos, amelyik szabályozza az életet a börtönben. van egy szabályzat, ami mindenhol ki van akasz, és mindenki ismeri ezeket a pontokat. Nos, nem rég az egyik tagunk, akinek az volt a feladata, hogy felügyelje az életet a börtönökben, ő tapasztalta, hogy egy kis, ezek a plakátok, ezek ki vannak akasztva mindenütt, ugyanakkor ezeket a jogokat, annak ellenére, hogy mindenhol látják, és mindenhol ki vannak akasztva, nem lehet betartani. A személyzet tehát nem érdek ismétli a, a helyzet, és korumpálható. Köszönöm. Mr. Arlo. Köszönöm szépen, Arlo úr. Köszönöm mindannyiuknak, hogy leírták számunkra az orosz börtönök síralmas állapotát, és a Moszkva közelében egy börtönben ilyen rossz a helyzet, el tudjuk képzelni, mi a helyzet távolabb. Ám mielőtt a képviselőtársaimmal eszmecserét folytatnánk, Szeretném Donskis kollégánkat felkérni, hogy mutassa be azt a tanulmányt, amelyet az albizottságunk megbízásából készítettek el, és ajánlásokat is tartalmaz. Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretném a fő konklúziókat, Van Foren úr tanulmányának fő a pszichiátriai szervezet elnökének, illetve a Tbilisi Egyetem kutatóinak és a Kaunasi Egyetem kutatóinak közös tanulmányát. A 60-as, 70-es években a Szovjetunióban a pszichiátria az elnyomás eszközeként működött. Tehát elvágták a világ pszichiátriai eh, tudományának fejlődésétől, és az ideológiai célok, illetve a politikai vezetés bábjává vált a pszichiátria tudománya. És az ellenzékieket ö, mentális betegekké nyilvánították, majd kényszerkezelésnek vetették el, amely egyfajta elriasztó elemként is működött. A Szovjetunió bukása után is gyakran kapunk híreket, nem egészségügyi okokból kezelt személyekről, főleg Oroszországból és Ukrajnából érkeztek ilyen hírek. A szerzők szerint minden bizonyít tehát nincs ugyan bizonyíték arra, hogy hivatalos kormánypolitika volna a visszaélés a pszichiátriával, ám e, az egész szakmának újra talpra kell állnia még a szovjet múltból kijöve. Továbbra is le van maradva a nemzetközi emberjogi normáktól és etikai sztenderdektől. Korrupció által alásott az egész szakma, például hamis diagnózisok vásárolhatóak, és a gyógyszeripar hatalmas mértékben befolyásolja a pszichiátriát Oroszországban, csak gazdasági szempontok alapján. A nem eléggé fejlett mentálegészségügyi szakmai ismeretek és a szakmai ismeretek valami felelősség hiánya bizony visszaéléseket okoz, hiszen nem garantálja a betegek jogait. Hatalmas mértékű korrupciót okoz az egészségügyben, ahol hamis pszichiátriai diagnózis lehet pénzért vásárolni. A finanszírozás és a hatósági érdek hiánya miatt egyes esetekben a, a romló politikai klímában a hatóságok sokszor úgy érzik, visszaérhetnek a pszichiátriával ismét, elriasztva az ellenzékieket. A nemzetközi közösség és az EU civil szervezetekkel és a szakmával vál, válnak öltve, javíthatna a helyzeten a, el kell szakadni a múltól világos módon, új jogi keretek behelyezni az egész pszichiátriai szakmát. Ebben a tekintetben az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszhat, támogatva azokat, akik világosan el akarnak határolni a szovjet múlttól. Az anyag konkrét eseteket is említ, Oroszország és Ukrajna van itt a fókuszban, ám szeretnék más esetekre is utalni, amely figyelmükre érdemes. Elmétettük már több alkalommal ezeket, ám megismételném újra is öre. Mihály Jukaszenko ügyét, aki március 25-én kényszerkezelésre ítélte a moszkvai bíróság, mert a Balotnaja téren tömegtüntetésen részt vett, és a viselkedés alapján ítélték kényszerkezelésre. Aránytalan mértékű büntetés volt ez, és ezt a plenáris ülésre is megütötte az EP Mihal Kosenko ügyében. 2010. november 1-én Zeneide Muhartova emberi jogativistát az Asztana központból, egész fizetői központból ugyan elbocsátották, további kezelésekkel fenyegették bírósági döntések után. Ezt megelőzően magánzárkában volt három hónapig Balhásban, egy zárka, magánzárkában, és aztánában szeptember 30-án tették át pszichológiai tesztelésre. Miután elzárása után kényszerkedésre tették alá akarata ellenére. Zenaida Mahartava, emberjogi jogász, tíz éves jogi gyakorlattal háta mögött. Munkája révén korrupciós ügyeket tárt fel, és politikai érdekek alapján való beavatkozást a, a bíróságok működésében ajánlások. Ezt a jelenséget bele kell venni az emberőgi párbeszédekbe, beleértve az egyes eseteket is, és megfelelően félembe kell venni az oroszokkal való kapcsolatainkban, Kazaksztánnal és más közép országokkal, mint Ukrajnával kapcsolataink során. A legjobb gyakorlatokat is, be kell, is fel kell használni, eh, akár beleértve a balti országok gyakorlatait. A változások katalizátorait támogatni kell, például az elkötelezett civil szereteket és orvosokat, a rehabilitáció és az az kapcsolódó orvosi egészségügyi támogatás kulcsfontosságú lehet ezekben az esetekben, hiszen ezek az aktivisták a, a, a stigmát kell magukon viseljék, a, a rájuk rót mentális betegség címkéjét kell hordozzák. És a végén hadd tegyem hozzá, mennyire nagyra becsülöm orosz, országbeli kollégáink és barátaink munkáját és bátorságát. Köszönöm, hogy eljöttek, és az emberi jogokért felléptek. Госпожу Толоконникову, госпожу Алехину, господина Орлова, за ваше благодарность. Johina asszony, Orlova asszony, önöknek is köszönöm azokat az erőfeszítéseiket, amelyeket felléptek az emberi jogokat Oroszországban. So, thank you. Köszönöm szépen Danskis professzor úrnak a tanulmányát, most pedig kérdezem a képviselőket, hogy kér szót. Tanak úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem különösen érdekel ez az eset, hiszen korábbi életemben pszichiáter szakorvos voltam neuropszichiátriában, és képzésemből emlékszem a 80-as években, hogy a szovjeti időszakban én nem ott tanultam, hanem a nyugaton, de ismertük azt az egy, egy, egy, egy egyedi eh, diagnózist, a látens skizofréniát, amelyel az antikommunistákat és antiszovjeteket illették, és akiket ezért pszichiátriára küldtek, ismert gyakorlat volt, bevett gyakorlat volt az orosz pszichiátriában. Putyin Oroszországa, ahogy most látom, megpróbálja fel, feléleszteni a szovjet rendszert. A kleptokrácia és a nepotizmus alapján látjuk a Krímfélszigeten a, a földrablásokat, a megfélemlítést az orosz csapatok által Örményországot, Moldovát ér, megfélemlítést. Látjuk azokat a hazugságokat. Csak angolul hallgatom a híreket, nem értem az oroszt. De halljuk a legújabb LMBT ellenes törvényeket. Nem tudom, hogy hol, hol van ennek a vége. Azt kérdezném az előadóktól, hogy hogy lehet mindez lehetséges és hogy lehet az, hogy Oroszország továbbra is azt mondja, hogy betartja az Európai Emberi Jogok Egyezményét, és e, az e, Európa Tanács teljes jogú tagja. Ugyanígy Belarusziát is um, e, úgyis úgy értek, hogy nem, nem igazán tartja tisztelemben az emberi jogokat, és az Európa Tanács visszautasította a tagsági kérelmét, miért nem lehetne az Oroszország tagságát felfüggesztene, felfüggeszteni annak fényében, ami történik? Köszönöm, mondja az elnök tanak úrnak. Mivel mások nem kértek szót, forrat szeretném megkérdezni az IEF-től, hogy mondja el, hogy az ő szervezete mit tesz az oroszországi börtönviszonyokat illetően, és hogy van-e, vannak-e ajánlásai a tanulmány alapján. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos meghallgatást, amely nagyon érdekes is. Érdekes meghallgatni a civil társadalom és az érintettek véleményét. Csatlakozom azokhoz, akik kifejezték el elismerésüket azok iránt, akik a helyzetet leírták. Azt is szeretném elmondani, hogy a nagyon jókor tűzték napirendre ezt a vitát, hiszen mindenki most a Krímfélszigettel foglalkozik, ami szintén nagyon fontos, de ugyanilyen fontos, hogy az oroszországi emberi jogi helyzettel foglalkozzunk valamint arról, hogy miként tudjuk mindennapos, mindennapi szinten támogatni az orosz civil társadalmat. Nagyon érintett, nagyon érzékenyen érintett csoportról beszélünk, a foglatart, fogvatartottakról, több százezer emberről van szó Oroszországban ebben a helyzetben, és osztjuk az itt elmondott véleményeket. Röviden összefoglalnám saját helyzetértékelésünket, amely nagyban hasonlít az, ahhoz, amit már elmondtak önök. Ahogy ön is mondta, és hogy kért minket, írjuk le, hogy miket teszünk, és mit tervezünk a jövőre. Először is tudjuk azt, hogy az orosz kormány reformokat indított, legalábbis bejelentette, hogy akarja javítani a büntető rendszer helyzetét, hogy az megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak. Azonban azt kell mondanunk, hogy a börtönök helyzete riasztó, és nagyon nem felel meg a nemzetközi szabványoknak. Komoly dolgokról beszélünk, alapvető emberi jogok megsértéséről, kényszermunkáról, eh, a jogi szolgálathoz való hozzáférés hiányáról, és gyakorlatilag az élethez való jogtól megfosztásáról is van szó. Sok ilyen helyzetről beszéltünk, ilyen esetről beszéltünk, például Mitnyinszki esetről, aki előzetesben halt meg 2009-ben, több, több alkalommal felszólítottuk az orosz kormányt arra, hogy hihető vizsgálatot indítson el. Amikor a kényszer pszichiátriai gyógyszerkezelésről van szó, amelyről nagyon sokat beszéltünk korábban is, az a véleményünk, hogy ennek a módszernek az alkalmazása nem felel meg a nemzetközi szabályoknak. Ezt szeretnénk elérni, amikor napirendre tűzük ezt a kérdést az orosz hatóságokkal, hogy teljesítsék a nemzetközi szabályokat. Kozenkó úr és a Balatnaja esetet említette az elnök asszony és más felszólalók. Ez egy olyan eljárás, olyan per, amelyet nagyon figyelemmel kísérünk az EU-ban, és komoly aggodalmakra ad okot. Nagyon örülünk, hogy létrejött ez a nyilvános monitoring bizottság Oroszországban, amely figyelemmel kíséri az orosz börtönök helyzetét, de azt is tudjuk, hogy tevékenységünknek vannak korlátaik. Nem E, léphetnek be például a pszichiátriai kórházakba, az összetételesen megfelelő, e, eszközeik is korlátozottak, és időnként nagy nyomás alatt dolgoznak. Mit tehetünk a helyzet javításáért? Először is e, diplomáciai csatornákon veszük fel a kapcsolatot az orosz hatóságokkal, csúcs találkozókon, emberi jogi párbeszédeken, és amikor erre az, erről az ügyről van szó, akkor felhívjuk az orosz hatóságok figyelmét arra, hogy foglalj, fogadják el az eredményeit a Nemzetközi Monitoring Bizottság eredményeinek és a CPT megállapításainak. Pénzügyi eszközökkel is támogatjuk a civil szervezeteket, amelyek ezen a területen vállaltak szerepet. Például finanszírozunk egy projektet, amely a börtönökben az egészségügyi ellátást célozza javítani finanszírozunk más projekteket is, amelyben a diszkrimináció ellen védjük a bebörtözötteket. Továbbá párbeszédet indítunk a hatóságokkal, és egyes esetekre kitérünk velük, különös tekintettel Tolokonyikova asszony esetére, aki ma is van, itt van köztünk. közelről figyeltük az ő fogvatartásának különféle fejleményeit. Befejezésképp továbbra is ez a feladatunk. Pénzügyi támogatást nyújtunk a civil társadalomnak, amelyik ezzel a területtel foglalkozik a számukra rendelkezésre álló e, európai eszközökkel, és továbbra is diplomáciai csatornákon veszük fel a kapcsolatot az orosz kormányjal. Ez lenne a válaszom arra a kérdésre, amelyet a képviselő úr tett fel. Továbbra is folytatni szeretnénk az emberi jogi pár, párbeszédet az orosz, orosz hatóságokkal, bár nem könnyű a helyzet, nem igazán kedvező a környezet sem, ennek ellenére próbáljuk elérni, folytatni a párbeszédet különösen a szövetségi e, büntetésvégrehajtási rendszerben, ott, ahol nincs lehetőségünk e, e, konkrét minisztériumokkal felvenni a kapcsolatot, ott a külügyminisztériummal tartjuk a kapcsolatot, de szeretnénk például az igazságügyi és minisztériummal és más hatóságokkal is felvenni a kapcsolatot. Továbbra is meghallgatjuk a civil társadalom véleményét itt és Moszkvában is. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm, Szeri úr. Anna kért szót. Kérlek nagyon röviden, mert a vendégeknek is vissza kell adni majd a szót. Némileg kapcsolódik az Orlov úr által mondottakhoz, és őt kérdezem, mit gondol Az Európai Bizottság képviselője utalt arra, hogy most milyen a kapcsolatok Oroszággal, milyen a hőfoka ezeknek, és egy célzott szankciók születtek több orosz állampolgár ellen az ukrajnai beavatkozás miatt. Ez bármi, segíti -e bármi módon a, az jogi kampány aktivisták helyzet Oroszországban? Köszönöm. Ezen kérdés mellett Tenok úr is intézett kérdést minden vendégünkhöz, hogy vajon Oroszország tagja maradjon-e helyén való, hogy tagja továbbra is az Európa Tanácsnak. Talán egyikük válaszolna. Nos, meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon fontos, nagyon fontos, ugyanis Oroszországban nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy Oroszország része Európának. És amennyiben kizárják Európából, akkor az egy nagyon negatív üzenettel jár majd. Putyin bármit csinálhat jelenleg. Ő kelet felé fordíthatja a, a kereskedelmi kapcsolatait és a keserelmet Észak-Korea, Dél-Korea, Kína, és ez rendkívül nehéz lesz. Hogyha ezt megteszik, ezt a lépést, tehát, hogy kizárják Oroszországot, akkor ez, egy, ez nem fog sikere járni. Magam többször beszéltem azokról a szabályokról, amelyek Európa Európában léteznek. Úgy gondolom, hogy ha Oroszországot kizárják az Európai Tanácsba, az Európa Tanácsból, akkor semmilyen európai szabályt nem tiszteletben tartani, és ez tehát a végnek a vége lesz számunkra. Mivel, hogy itt megvan még a lehetőség arra, hogy Európához forduljunk, amikor égbe kiállt a jogsértés történik, akkor is, hogyha nagyon messze vagyunk bizonyos területeken, és nehézkes a kapcsolatot fenntartani, de hogyha ez hivatalos, hivatalosan is megszűnik ez a kapcsolat, akkor sajnos, akkor mély szakadékba szó, zuhannánk. Nem tudom megadni a szót, 10 perc 20 vagyunk. És választ kell kapjunk az ekoszok képviselőjétől is. want to Mr. Orlov then? Ön nem kér szót, Orlov úr. Если позволительно, вопрос об исключении Совета Европы. Но... Nos, Válaszolnék a kérdés, ami felhangzott, hogy kizárjuk Oroszországot az Európa Tanácsból, és úgy gondolom, hogy ez nem lenne hasznos. Miért? Mert vannak bizonyos mechanizmusok, például az Európai um, Emberi Jogi Bíróság nál mi nagyon aktívak vagyunk. Van egy jó működő mechanizmus, amit nem szeretnénk megszüntetni. Nagyon jó tehát, hogy tagjai vagyunk az európai intézményeknek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Európa valamilyen módon nyomást tudjon gyakorolni Oroszországra. Annak érdekében, hogy, mm, hogy számadásra kényszerítse Oroszországot, ami az emberi jogi kérdéseket illeti. Hogyha nem lesz Oroszország tagja az Európa Tanácsnak, akkor sajnos ez nem lesz. Ami a szankciókat illeti. A szankciók kérdése jelenleg megváltozott. Egy kicsit másképpen kellene feltenni a kérdést. A szankciók lehetővé teszik, hogy megváltoztassuk a helyzetet Oroszországban, vagy hogy meg tudjuk általuk védeni Ukrajnát? Nos, én eléggé határod, nem, nem tudtam milyen döntést hozni, amikor a, a Majornovszki elleni szankciókat hozták meg. Igen, talán egy szervezet ellen lehet ilyen szankciókat bevezetni, de ebben az esetben talán ez valami változást hoz majd a jövőben, az ilyen jellegű szankciók bevezetése. Nos, számomra az a véleményem, hogy inkább ne hozzunk szankciókat, mint ilyen szab- könnyen kiátszható szankciók. Hogyha csak néhány oligarchát eh, akarunk, vagy egyes felelősöket akarunk megbüntetni, az nem elég. Az nem elég. Mindenki nevet ezen. Eh, Putin támogatói, az ellenzék is eh, nevet ezen, mert ez elégségtelen. Köszönöm, köszönöm, hogy eljöttek. És leírták a helyzetet, ahogy képviselőtársai mondották, és a kezünkben levő eszközeinkkel tovább folytatjuk egyrészt az, az emberi megfigyelését, a börtönökben való megfigyelését, és ahogy lehet nyomást gyakorlunk Oroszországba, részben a delegáció révén. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és most következő napi pontokhoz érkeztünk. Elnöki közlendőim is vannak. Ezek ugyan rövidek, mert nincs sürgősségi határozatunk, és nem volt Strasbourg ülés sem a legutóbbi ülésünk óta. Röviden csak. Szeretnék beszámolni arról, hogy az EU-Afrika csúcs előtt egy csúcs előzetest szerveztünk, mely a Pánafrikai Parlament és az EU Parlament képviselőjét szervezte össze eszmecserére, és discussed this morning on human rights problems. No, I think. Please, uh, friends, of course Russia is important and... Oroszország nagyon fontos, de és Kolumbia is. Ám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 Ma reggel tárgyaltunk a pánafrikai parlamentben a kollégákkal. Nagyon jó dolog, hogy szakbizottságunk elnöke Gáler úr is megbeszélt emberi kérdéseket ott. A büntetlenség elleni harc, a gyermekek, női jogok, LGBT jogok, európai bevándorlás kérdéskörei, nagyon eleven vita volt, de még többet várok ebből, mert nagyon érdekes meghallgatni, hogy afrikai kollégáink hogy látják az emberi kérdéseket. Az ő fudészükön meg a miénken. Aztán van egy One World Film mely most folyik Brüsszelben, meg a parlament házában is. Tegnap indult minden este más téma, és vitákat is tartunk. Április másodikán folytatódik majd. Hakamada Ivao úr ügye, Japánból. Talán emlékeznek, tavaly írtunk a japán kormány igazságügyminiszterének Iva úr ügyében, akit halára ítéltek 1968-ban ő a legrégóta síralámházban ülő személy Japánban. A tárgyalással sem volt méltányos, kényszervallomás alapján ö, ítélték el ö, felesége főnök és annak két gyermeke meggyilkolása miatt. Végre a japán bíróság újra tárgyalja Hakamadi úr ügyét, mert hogy úgy találták, nem volt méltányos az eredeti tárgyalás. Most négy napot kaptak a ügyvédjei, hogy fellebezzenek. Azóta szabadlábra bocsátották. Illetve szabadlábra bocsátották Hakamadi urat, és az ügyészség négy napot kapott, hogy újra vállalt emeljen, reméljük, hogy nem teszik. japán kormányhoz fordultunk, hogy foglalkozzanak ezzel a ügyel, régóta ült sírolomházban ez a személy. To introduce a moratorium. És azt kértük, hogy vezessen be egy moratóriumot a kivégzésekkel kapcsolatban, hogy Japánban is aztán bevezessék a halálbüntetések tilalmát. Ennyit van az elnöki közlendők sora. Most pedig eszmecserét tartunk az emberi helyzetről Kolumbiában Itt vannak? Négy hozzászóló van a listámon. Várok. Kiszámoltuk minden percét az ülésnek, és ezért gyorsítottam. Szóval, még semmi. So, because we have them a quarter past five, actually, on the human... Már negyed ötre hívtuk meg őket a kolumbiai helyzet érdekelésére. Howard is also... Howard úr is elment. Úgy látszik, a kolumbiai ügy kívül kerül megtárgyalásra. Why aren't they here? We could switch off. Ha már nincsenek itt, akkor a Genfi jelentéssel folytatnánk, de akkor a kazaksztáni. Akkor is baj lesz, hiszen ők is kérték, hogy változtassunk időpontot. What shall we do? I think they said there'd be just a couple of minutes, so if we can just hold on. But actually, uh, we have only then eight minutes left yeah, for them. Okay. so we are all waiting friends compañero <laughs> we have to start otherwise we have only eight minutes left. Nyolc percünk van már csak. Jó lesz így? Eszmecsere az emberi helyzetről Kolumbiában. Novemberben volt meghallgatásunk az EU szabadkereskedő megállapodás Kolumbiával és Perúval az ottani emberi jogokra gyakorolt hatását vizsgáltuk. Négy kolumbiai emberjogi ö, aktivistát hívtunk meg, és csak egyikük szólal fel, David Flores úr, aki a Patriotic March szervezet szóvivője. Ez a legnagyobb civil szervezet volt Kolumbiában, és több mint 2000 társadalmi szervezetet tömörít. És önnel egyetemben Luzperi Cordova asszony is itt van, aki korábban politikai fogoly volt, és egy mezőgazdasági gazdaszervezet elnöke, és Agapé Tero, aki a mezőgazdasági dolgozók uniónak alapítója, és Angel Torres úr, aki a, a egy szinten egy gazdaszövetség regionális képviselője. Flores úr. Thank you. Eh, Üdvözlök mindenkit, az én nevem David Flores, és én meg szeretném köszönni a szervezetem nevében, hogy részt vehetek itt. Az én szervezetemben parasztok, afrokolumbiaiak, eh, indián származásak vannak. Egy olyan mozgalom, amilyen, amely több mint két millió embert mozgosított a szabadságért 2013. április 9-én. Nagyon sok eh, civil szervezetet eh, mozgosított tavaly ennél az említett sztrájknál. Mi meg próbálunk az országunkban uralkodó társadalmi ingosság, igazságtalanságot, ugyanis a mi országunk a harmadik, az az ország, ahol a, a leginkább megjelenik a társadalmi igazságtalanság. Folyamatosan antidemokratikus kormányok uralkodtak az ország fölött, az Unión Patriotica 80-as években, amelyik folyamatosan üldöz ezt a szakszervezeteket és ezt a nemzetközi szervezetek elismerték, elítélte őket az dél-amerikai országok bírósága több mint nyolc alkalommal azért, mert megsértette a lakosságnak, az állampolgárainak a jogait mi egy politikai mozgalom vagyunk, és az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet egy új eh, genocidiumra, amely jelenleg történik, nem fizikai kiírtásról van szó, ugyanakkor megpróbálják kiírtani, elcsendesíteni, elhallgattatni az ellenszéket az országunkban. A következők irányítják ezt a nép, ezt az műveletet. Először is megpróbálják kiírtani, stigmatizálni a mi mozgalmunkat. Ennek az a célja, és hogy hogy ne jussunk semmilyen eh, eh, nem jussunk el a közvéleményhez, maga az elnök vezeti ezt a ellenünk irányuló hadműveletet, és folyamatosan stagmatizálnak minket, támadnak minket, hamis vádakkal illetnek minket. Megfélemlítenek a, a olyan csapatok, amelyek paramilitáris műveleteket hajtanak végre az országunkban. Megfenyegetik a tagjainkat, megfenyegetik a, vezetőinket több mint 1400 alkalommal regisztráltunk ilyen fenyegetéseket. Az egész hazafias mozgalmat megfenyegették, nem csak engem, az én három barátomat, akik itt vannak velünk, és több minden egyes vezetőnket megfenyegettek halára. Mm, tehát megvádoltak minket, megfenyegettek minket, és utána elindítottak jogi, jogi pereket ellenünk. 330 tagunk van börtönben, és ők nem számíthattak azokra a jogi garanciákra, amelyekre mindenki számíthat. A nártatlanság vélelmen állók nem számíthatnak számított, a bizonyítási folyamatok, eljárások nem voltak megfelelőek, és több mint három éve vannak börtönben, anélkül, hogy bármilyen vádat emeltek volna ellenük. Uber vagy ez Tero eset, egy különleges eset, szakszervezeti vezető, a központi szakszervezet elismert vezetője, akit veszélyes emberként tartanak nyilván az ügyészsége Kolumbiában. Letartóztatták annak érdekében, hogy koholtvádak alapján let, feltartóztassák, és ne engedjék, hogy folytassa politikai tevékenységet. Az ötödik elem a politikai halál politikai gyilkosság különböző rendeleteken keresztül, amelyek a szervezeténk, tagszervezeténk ellen irányulnak. Ez azt jelenti, hogy nem hajthatnak végre politikai tevékenységet. Az ezáltal megtagadják tőlünk az, hogy politikai tevékenységet folytassunk, szakszervezeti feladatainkat ellássuk, és mindezt a kolumbiai jogra hivatkozva teszik. Azt látjuk, hogy három év, miután három év eh, létrehoztuk a Márcsa Politika nevű szervezetünket, 48 gyilkosságot szenvedtünk el a vezetőink körében. A Márcsa Patriotika nevű szervezetünk sajnos ezeket mind elszenvedte, és eddig semmilyen vádat nem emeltek, semmilyen per nem történt, azok ellen, akik megtámadtak minket, akik megvádoltak minket, és akik meggyilkoltak minket. Tehát azok, akik ellenünk fellépnek, azok száz százalékban büntetlenül járnak elnek. Az állam, a bűnüldöző szervek hathatos közreműködésével történik mindez, főleg a, a, a, a, a a fenyegetéseknél ugyanis tudjuk, hogy ezeket a fenyegetéseket úgy tudták megtenni ezek a személyek, hogy közben az államnak a megfigyeléseit hasznosították, hogy többet tudjanak a tagjainknak az életéről, e-maileket, telefonszámokat, és így tovább. koncepciós perek születtek, és ezekben részt vettek a bíróságok, és ezeken részt vettek a katonaság erő is részt vettek ezekben a műveletekben eh, a állami alkalmazottak, katonák, a gyilkosságokban is részt vett a, katonasságnak a hisz, hírszerzése és emiatt felszeretnénk emelni a hangukat, rá szeretnénk mutatni arra, hogy ilyen súlyos dolgok történnek Kolumbiában. Sajnos ez nagyon szörnyű esemény, és nagyon káros az országunkra nézve. Azt szeretnénk, hogy ez a parlament do, írjon egy levelet a, parlament, a kolumbiai parlamenthez, Eh, amelyikben kéri a tisztelet a, a különböző politikai mozgalmak tiszteletben tartását, és ezen belül is a Márcsa Patriotikának a tiszteletben tartását, Uber Ballestero kollégánknak, Wilmer Madroniero, Wildo Tolosa, és a több mint 400 kollégánknak a szabadon engedését követeljék a bíróságoktól. Harmadjára szeretnénk, hogy ez a parlament ismerje meg, hogy milyen következményekkel járt a szabadkereskedelmi megállapodásoknak a, a, az alkalmazását, és milyen módon nyomták el a kormányok a mi a felszólalásainkat. Köszönjük szépen önöknek, hogy lehetőséget adtak arra, hogy itt felszólaljunk és rá szeretnénk mutatni arra, hogy önök nagyon sokat tudnak elérni abban, hogy az országunk helyzete jobbá váljon. A nemzetközi közösség előtt mindent megteszünk, hogy hallassunk a hangjunkat, hogy önök is nyomást tudjanak gyakorolni a kormányokra, és remélem, hogy egy év múlva itt lehessünk, és hogy arról tudjunk beszámolni, hogy jobb lett a helyzet, hogy szabadon dolgozhatunk, hogy nincsenek eh, ellenünk eh, koncepciós perek, és tudjuk végezni a dolgunkat. Boris? Köszönöm szépen Flores úrnak. Nagyon megdöbbentő dolgokat eh, mes mes mesélt, 48 gyilkosság büntetlenségét. Fánti úr következik a, az EIS egységének vezetér, vezetője. Kérem, hogy legyen rövid, mert nagyon kevés az időnk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban rövid leszek. Először is szeretném megköszönni az előadást. Másfelől kiemelném, hogy az Európai Unió és annak tagállamai eh, figyelemmel kísérik a kolumbiai emberjogi helyzet alakulását. Rendszeresen találkozunk emberjogi képviselőkkel, nagykövetségek szintjén, valamint a civil szervezetekben, és a kormányjal is, és eh, a Mácsa Patriotika tagjait is meghívjuk, hogy vegyenek részt a delegációban, találkozzanak a delegációval, és megvitathassuk a helyzetet. Továbbá rengeteg projektünk van, amelyet az ENDI Európai Unió finanszíroz emberi jogi kérdésekben, külön, ö, emberi jogi védők munkáját védve Kolumbiában. Az a véleményünk, hogy, hogy a rendkívül aggasztó helyzet ellenére, amit ön leírt, az a véleményünk, hogy egyre jobb, egyre több figyelem irányul a kolumbiai emberi jogi helyzet irányába, és fennáll a lehetősége annak, hogy valós párbeszédet kezdhessünk a hatóságokkal, és ezt megpróbáljuk teljesen ki is használni. Néhány hónap szóban leírjuk, leírnánk az emberi jogi helyzetet a mi szemszögünkből, elkötelezettek vagyunk a mm, párbeszéd elmélyítésére. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Fanti úr. Howitt úr kért még szót. E, még valaki? Richard, kérem, hogy legyen röviden. Betartom. Nagyon köszönöm A asszony és az albizottság tagjainak, hogy napirendre tűzték ezt a témát, és szeretném üdvözölni a kolumbiai Patriotic March tagjait és a civil társadalom képviselőt, akik független szerepet igyekeznek betölteni az emberi jogok védelmében. A, a kolumbiai társadalom rendkívül polarizált körülményei között is igyekezve betartva a jogállamiság és az emberi jogok. Hát remélem sikerrel. Két kérdés. Palesteros és három másik politikai vezető börtönben van. Említette őket, ám konkrétabban kifejteni, milyen körülmények között tartja őket fogva. Másodszorban nem lehet Kolumbiában vagy bárhol máshol mentegetni az emberi jogsértéseket. A kérdés, hogy a béke folyamat vajon ö, sikerre jut-e, hiszen a alapokokat kell kezelni elsősorban. Olyan a béke folyamat milyen esélye bír. Köszönöm Fanté a szavai. Van egyfajta párbeszéd Kolumbiában, ám a fontos tény az, hogy a 48 haláleset hát, újra kéne vizsgálni, mert az ES-ben és a bizottságban is, ha van egy olyan feltételezés, hogy a dolgok javulnak, Ám legyen, ám szerintem eh, ezek az esetek bizony megkérdőjelezik a folyamatot. Eston Báró nő kijelentése alapján eh, Santoros elnök, akik magával is vádolnak, emberi jogsértésekkel megváltoztatta a törvényeket, büntetlenséget biztosítva egy sor vezetőnek, ezt Estenbár önök konkrétan elítélte. So, uh, colleagues. Uh, Kedves kollégák, Jégle kérem először. Jégle asszony. Hat órakor el kell mennünk, ha 44-kor kezdjük a kazaksztáni témáját, akkor 15 perce lenne. Rendben van így? Jó. No tehát, most majdnem kétszer annyi időnk maradt, mint terveztük. Kolumbia tárgyában tárgyalni. Ketten jelezték, hogy hozzászólnak. 45-kor azonban át kell mennünk a következő rendre pont, reméljük, hogy lesz alkalmuk válaszolni. Andre Kínasszony, aztán ön. Thank you very much. Köszönöm. Nagyra értékelem. Az kolumbiai vendégünk nyitó beszédét. A által ábrázolt, lefestett kép igen sötét kérdésem. Itt a témadosszéban áll az ENSZ emberjogi főbiztosának jelentése a kolumbiai emberi joghelyzetről. Júliusban járt az ön hazájában, és felsorolja, az emberjog védők, vagy szervezeteket felsorolja, az ombudsman irodákat, az, a, a, a főügyész irodája, több ezer ember dolgozik ebben az áradatban. Nem csinálnak semmit ezek az emberek ön szerint? Aztán itt vannak az ajánlásai az ENSZ főbiztosnak. Azt javasolja a kolumbiai kormánynak, hogy folytassa a, a belső fegyveres konfliktus tárgyalásos rendezését, és az emberi jogi vállalásait teljesítse. Ő nagyra értékeli akkor az, hogy a kormány végrehajtotta a korábbi ajánlásokat. Tehát, hogy látom, e szakbizottság tagja vagyok tíz éve, több alkalommal voltam Kolumbiában. És amit én látok, az, hogy világos előrelépések születnek. Végül egy utolsó kérdés. Nemrég voltak parlamenti és kongresszusi választások, illetve felső sorsházi választások. Nagyon sok politikus vett részt a Patriotic March felvonulásában. Közülük hányat választottak meg a szenátusba és a kongresszusba? Thank you. Köszönöm. Jiménez asszony, kérem röviden. Eh, köszönöm, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a bevezetőjét, az előadását. Természetesen én is osztom azt, hogy nagyon súlyos a helyzet, és természetesen ezt figyelembe fogjuk venni, és meg fogjuk hallgatni mindazokat a dolgokat, amelyek elhangzottak az emberi jogokkal kapcsolatban. Nagyon sok eltérő nézőpont van, és tájékozódni fogunk a jövőben is. Én tudom, hogy a kolumbiai társadalomban van egy nyitott folyamat, hogy nem mindenki egy egyet ezzel a béke folyamattal, amit a kolumbiai kormány elindított. Nagyon sok áldozattal, beszosoknak a, a, a gerilla áldozatairól, az előbb hallottunk a, a kormányhoz közeli paramilitáris csapatoknak az áldozatairól, de vannak a gerilláknak az áldozatai, és akik ellenzik ezt a békefolyamatot, mert azt mondják, hogy akkor a gerillák meg fogják úszni büntetés nélkül. Szeretném tudni az ön véleményét erről. Köszönöm, Flores úr. Több kérdése van, négy perce, hogy válaszoljon, parancsoljon. Bueno, eh, primer lugar... Először is. Mi? kihangsúlyozzuk azt, hogy a kormány megpróbál egy nemzetközi, eh, a nemzetközi téren eh, rámutatni arra, hogy megpróbál lépéseket tenni az emberi jogok eh, tiszteletetartása érdekében, egy például egy olyan törvényt fogadtak el, amelyik lehetővé teszi azt, hogy szabályozzák eh, a lehallgatásokat és a nyomozati folyamatokat, mm, tehát nagyon sok olyan dolog történt e mindemellett, amely kriminalizálja azokat, akik fellépnek, politikai mozgalmakat indítanak el. A Márcsa Patriotikának az a jellegzetessége, hogy nagyon sok ember tud megmozítani, és e, ezért e, és ezért száll a, a kormány szemében. Mi találkoztunk már korábban az ügyészséggel, a 48 gyilkosságot elmondtuk a kolumbiai ügyészségnél, ők maguk is elismerték, hogy nem volt semmilyen nyomozás, senki ellen nem emeltek vádat ezek eseményekkel kapcsolatban, és nagyon keveset tettek ezeknek a bűnöknek a, a megfékezésére az ENSZ-hez fordultuk, és nagyon sok szervezethez mindannyian el ismerhetik, elismerik, hogy igazat mondunk, hogy ezek a bűncselekmények megtörténnek. Ennek ellenére a kolumbiai kormány semmit nem tett ezek ellen. Ami az áldozakat illeti, mit Tudjuk természetesen, hogy a mi országunkban a fegyveres összetűzések nagyon sok áldozatot követeltek. A mi szándékunk az az, hogy ennek a konfliktusnak a végére pontot tegyünk. És tudjuk, hogy vannak áldozatok mindkét oldalon, de kidolgoztunk egy olyan menetrendet, amelyiknek révén megpróbáljuk ezeknek eh, a, az áldozatoknak a sérelmeit orvosolni. A következő eh, napirendi pont ugyanis pont ez, hogy az áldozatokkal foglalkozzunk, megpróbál, az, az úgy fog történni, hogy mi eh, először is felvázoljuk a sérelmeinket eh, a kormány felé, illetve a paramilitáris eh, mozgalmak ellen, és felvázoljuk tehát, hogy milyen gyilkosságok történtek, nagyon sokszor 20-30 méterre történtek ezek a gyilkosságoktól, laktanyáktól, a telefon lehallgatásokat megismerte a kolumbiai közvélemény, bármelyik újságban, hogyha önök elolvassák, megtalálhatják, és Önök is utána nézhetnek az interneten, hogy ezek a paramilitáris szervezetek az állami pénzek felhasználásával és az állami eszközök felhasználásával a saját céljaikra lehallgatták a, a mozgalmaink vezetőit. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Flores úr, hogy eljött. Köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Most pedig a kazaksztáni küldöttség beszámolója következik. Elizabeth Jegle volt az elnöke, akit holland kollégája Daniel van der Stod kísért. Azt gondolom, hogy először meghallgatjuk Jegle asszony beszámolóját, majd megkérem az IAS-t, hogy véleményezze az hallottakat, és látom Kamcajev urat is köztünk, Kazasztán nagykövetét. Szeretettel köszöntöm, és legutoljára megütöltem önnek, hogy legalább 6 percre megadom önnek a szót. Ez most meg fog történni. Jegle asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Annyit szeretnék, azzal szeretném kezdeni, hogy először is két szinten szeretném megköszönni a munkát, először is a szakbizottságnak. Nagyon nagy munkát végeztek. Továbbá az EU-kazaksztáni delegáció is nagyszerű munkát végzett, kiválóan együttműködtünk. Az volt, fantasztikus programot állítottak össze számunkra, nagy kihívás is volt ezt teljesíteni. Szeretném megköszönni a kazak oldalról a nagykövetség munkáját, valamint Kazaksztánban azt, hogy semmi változás nem történt, mindenkivel beszélhetünk, akivel akartunk, nagyon átfogó programot kaptunk, kiválót, ezért különösen szeretném megköszönni a szakbizottság titkásságának a munkáját. Én voltam a küldöttség vezetője, ahogy ezt ő is elmondta kollégámmal együtt. Az volt a delegációnk célja, hogy megvizsgáljuk a kazasztáni emberjogi helyzetet. És milyen befolyással lehet a kazaksztáni emberi jogi helyzetre az európai politikák összessége, tekintettel arra a háttérre is, amely a mostani tárgyalások által jött létre a partneri és együttműködési megállapodás tárgyában. Kimerítő tárgyalásokat folytattunk egy sor partnerrel, találkoztunk a szenátus vezetőjével, ez a legmagasabb politikai vezető Nazarbayev elnök után, mármint a szenátus elnökkel, Szere Majlis, az alsóház vezetőjével, a külügyminiszterrel, egy igen hosszú megbeszélést folytatunk. Egyébként mindenkivel, de a külügyminiszterrel egy nagyon őszinte nyílt. Kérem, öt percet vártunk már önökre, kérjük, hogy kint folytassák a beszélgetést. Wir hatten insbesondere auch mit dem Außenminister, aber nochmal... A külügyminiszterrel, tehát igen hosszú és kimerítő megbeszélést folytattunk bereites und dialogfähiges Gespräch. Das war és ez nem csak a mi meglátásunk volt, hanem közös módon tártuk fel a helyzetet. Aztán találkoztunk az Emberjogi Nemzeti Bizottság és az Ombudsman hivatalvezetőivel, valamint a fő ügyészség vezetőivel, politikai alapítványok vezetőivel és az ENSZ külön nagykövet, megbizott rendkívül nagykövetével, aki a munka feltárásával bír felhatalmazással, és egy sor civil szervezettel. Nagyon elkötelezett emberekkel. Aztán egy Asztanában és Almatiban is a civil társadalom képviselővel tudtunk tárgyalni, és aztán a közelében egy börtönt is meg tudtunk látogatni, és egyfajta képet alkotni az ottani körülményekről. A legfontosabb meglátásainkat a jelentős tartalmazza. A kazak hatóságok nagyon nyitottak voltak arra, hogy megvitassanak bármely kérdést. A főügyészség képviselével az egyes eseteket is nagyon résztekbe bocsátkozva tudtuk megbeszélni a külügyminiszterrel, a politikai reformokról, a jogállamiságról. Ezt cseréltünk eszmét, a külügyminiszter bírálta, és ez benne is van a jelentésben, a, a kazasztáni emberjogi helyzettel foglalkozó 2013-as európai parlamenti határozatot vélte hogy nem minden információs tájékoztatást mérlegeltünk, szűrtünk megfelelően, amelyben a jelentésben szerepelt. A delegációnk a Human Dimension nevű konzultatív szervezet képviselőjével is találkozott, én is tudtam beszélni vezetőivel. Ez egy párbeszéd platform a, a, a lakosság és a kormány között, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság témáiban. Ezt a külügyminisztérium nyitványozta, és a külügyminisztérium tagja, a vezetője ennek a szervezetnek. EU-botschaft e in um, <clears throat> Astana schon... Az Astana partnereink jelezték, hogy több alkalommal szeretek volna részt venni szervezet ülésén, és most, hogy a nagykövet asszonyon együtt végre tudtunk, részt tudtunk venni e szervezet ülésén, ez egyfajta áttörés volt. És láthattuk, hogy a civil szervezetek képviselői nagyon elkötelezett vitát folytattak, és követeléseket fogalmaztak meg e-, e fórum ülésén, ez engem meglepett. Fontos, hogy az EU nagykövet asszony továbbra is részt vehessen e, e szervezet ülésein, ezt ugye nem utasították el, de megkérdezték, hogy mi legyen akkor a többi nagykövettel. Hogyha egy nagykövet ott lehet az üléseken, akkor, akkor hogyan utasítsuk el a többi nagykövetet, mondták a szervezet vezetői. Ám, mint mondottam, a külügyminiszter részéről világos volt az akarat arra, hogy megoldás szülessen, hogy és erre nagyon büszkék lehetünk mi a szakbizottság és, a kép, és mint Európai Parlamenti képviselő. Meglátjuk, hogy működik majd, de reméljük jó utat találunk. Aztán volt egy hivatalos kérdés, és megfogalmaztunk Vladimir Kozlov ügyében a, a kazak hatóságok felé. Észak-Kazaksztánban szeretünk meglátogatni őt a börtönben. Elutasították mindenféle közlekedési gondra hivatkozva. A november 22-i és április 13-i állásfoglalásával megfogalmazta aggájait e személy fogvatartásával kapcsolatban neki a szibériai határ mellett több börtönbüntetését. Azóta áthelyeztek Almatiban, és ez tény, ez megvalósult, hogy Almaty közelében. És a nagykövet azt mondja, éppen ma tudja meglátogatni őt. Ez is egy nagy lépés előre, ahogy ezt követeltük is. Rózát asszony, aki, aki mellett felszólaltunk annak idején, most uh, házi őrzetben van, illetve nappal szabadon mozoghat és végezheti munkáját, este éjszakára csak visszatérjen a, a uh, fogvatartás helyére. Aztán talán kevés figyelmet szenteltünk annak, az úgynevezett nation building, a nemzetépítés ügyének. Tud, holott ez minden megbeszélő során újra és újra felmerült, mennyire fontos a nemzetépítés gyakorlata. Ha megértjük azt, hogy több mint 80 etnikumból áll össze a, a kazak lakosság, akkor megértjük annak fontosságát, mennyire ö, égető egyfajta kohézió megteremtése az ország. 22 éve független, és 2050-ig egyfajta stratégiát épített fel addigra, a 30 legfejlettebb ország sorába szeretne tartozni. Megvitattuk ezt a stratégiát, politikai súlypontokat, szociálpolitikai, humanitárius súlypontokat is megfogalmaz egyrészt, másrészt gazdasági célokat is tartalmaz, és persze fontos, hogy megteremtsék a megfelelő anyagi eszközöket és stratégia végrehajtására. Egymástól függenek tehát egy célrendszerek. Az állam építés célja és az a stabilitás szempontja is lehet, és ezt bíráltuk is, hogy csökkentett politikai teret engednek csak meg, egy olyan ideológiát fogadnak el, amely két pártot, párttal működik, a, a kormánypárt mellett, Ez úgynevezett pártos rendszer, ahogy sokan nevezik. Tehát van egy főpárt, amely a kormánypárt, és néhány kisebb pártot működik. Ám ezt könnyen nevezhetnénk egy pártrendszernek is. Az emberi joggal kapcsolatban a nagy, az EU tagállamok nagy követeivel folytatott megbeszélések során úgy érzékeltük, hogy Kazaksztán, a kazaksztáni helyzet jobb, mint a környező államokban. És megfelelő irányba fejlődik ráadásul, ha nem is olyan gyorsan, mint azt szeretnénk. Ám azóta nagyon világos nyilatkozott, hogy, hogy a pozitív lépések meghatározóak. Nincsenek rendszerszerű emberi jogsértések, és a vallásszabadság ugyan nem egyfajta fő cél, ám a vonatkozó új jogszabály erőteljesen az iszlám fundamentalisek ellen ö, lép fel, és nem csökkenti a, a vallások bejegyzésének lehetőségét. 2003-ban vezette be Kazaksztán egy moratóriumot a halálbüntetésekkel kapcsolatban, ugyanakkor korlátozott a gyülekedési szabadság, csak úgy, mint korábban, és követeléseink a nagyobb nyitás és a nagyobb átláthatóság érdekében továbbra is fenn kell maradjanak. Külügyminiszter kijelentette, hogy hazája érti, mennyire fontos a demokrácia és az emberi jogok érvényesülése, és a saját államának is érdeke ám fontos, hogy saját ütemükben, tempójukban vezethessék be a reformokat, és nem mások érdekében, mások diktálta tempóban vezessék ezeket be. Egy emberi jogi cselekvési tervet is bemutattak, és aláírta a kormány az ENSZ egy sor emberi jogi egyezményét. A napi munkában is megvalósulnak ezek, a külügyminiszter azt mondta, hogy új politikai kultúra van kialakulóban, amely aztán majd a váltással teljesül ki. Szükség lesz tehát még időre ehhez. A civil társadalom tekintében nagyon sok rendkívül bátor, szakértő, kompetens ö, ö, polgárjogi harcossal találkoztunk, aktivistával, majdnem mindegyik nő volt egyébként. És úgy tűnt, hogy itt is nő a, a tevékenységük, és a, a és formális párbeszédben legalábbis előlépés született. Az hát aztán a 27 ezer emberjogi aktivista bejegyzett aktivista működik egy 17 milliós lakosságon belül, ez igen magas arány. Ugyanakkor, és ezt is szeretném világosá tenni, hogy a jövőben is, mint emberjogi szakbizottság vagy önök, ha már nem leszünk itt, én nem leszek itt, tehetnének valamit ezzel kapcsolatban, hiszen az a benyomásom, hogy a civil tervezetek sokkal többet érhetnének el, hogyha szervezettebbek volnának. És ezt érzékeltük is. Pénteken 15-en ültek az asztal körül, és nem egy álláspont hanem 15 szétaprózódott álláspont. A 15-ből egy Aztánában is ott volt az emberjogi párbeszéd során, kiválóan harcolt, mégis péntek este azt mondta, nem tudok eljönni a másik szerzetülésére, mert nem azonos az álláspontunk. Hát így nagyon nehéz. Tehát egy EU által finanszírozott projekt például arra kéne, hogy irány, arra kéne irányuljon, hogy a kormányal szembeni ellenzék véleményét egységesebbé tegyük. A kormány nagyon könnyű dolga, hogyha ilyen szétaprozott az ellenzék és ilyen sokféle véleményt tükröz. Itt némi segítségre van talán szükség. Hogy befolyással legyünk a büntetőjogra, ez feltételez más lépéseket is. A civil szeretekkel is beszéltünk a finanszírozási problémákról. Várnak egy olyan jogszabályt, amely a külföldi támogatási eszközökhez odaférést csökkenthetné. Ezeket tartom, hogy tárgyaljunk arról, és ez a mi gondunk is, nem csak a kazak fél gondja, hogyha emberjogi szervezetekkel tárgyalunk, nem mindig tudjuk, ki, kit finanszíroz. És az emberjogi szervezetek nem úgy beszélnek mindig, ahogy mi finanszírozók szívesen látnánk. Ezért kell hangsúlyt fektetnünk arra, hogy a függetlenül finanszírozott emberjogi szervezetekkel tárgyaljunk elsősorban. Az Isle of Lies ügy is fontos, hogy a civil szeretek részéről is meg. Tehát, hogy a végrehajtás a civil szeretek értékelésében lássuk mi is, és ne úgy, ahogy a kormány magyarázza. És ha eh, nem így teszünk, teszünk akkor nem lesz túl egyszerű dolgunk az értékelésben. Egy független azt kérdeztük, hogy a külföldi támogatás vajon hogyan alakul, ám az főügyész helyettese azt mondta, hogy a bíróságok függetlenül működnek, ám ezt magunk kell megvizsgáljuk, hogy vajon így van-e, és a szakszervezetek szerepét és átalakulását is figyelemmel kell kísérjük. Végül a partner és együttműködési megegyezményről is szeretnék beszélni, amelyről nagyon kimerítően tárgyaltunk, és amely épp itt a házban a bizottság által is ismertetése került. Kazaksztán nagy lépéseket tett. Végent úr is beszélt ezekről. A cél az, hogy ez év októberére aláírhatóvá tegyük a megállapodást a kazaksztáni oldalról is. Ám itt is felmerül a kérdés, hogy a Vámunió Oroszországgal és Fehér és ezzel összefüggésben a VTO kérdések vajon hogyan rendeződnek, és a vízum szabadság, vízummentesség kérdése összefügg mindezzel. A kazak fél nagyon-nagyon értékelni ezt, és ez egy jobb együttműködés zálaga lehetne. Jobb kapcsolatokat teremtene az emberek között. Vigant úr éppen a bizottsággal való találkozója során tette nyilvánosan, hogy érzékeli a tárgyalások előmenetelét, és remélő, hogy októberben aláírások kerülhetnek. Ez az egyezmény, számunkra is nagyon fontos. Köszönöm. Danke, Frau Jekli. Köszönöm, Jegle asszony. Nagyon áttekint, nagyon átfogó módon ismertette a jelentését. Nagyon szorgalmas munkát végzett, ha szabad így mondanom. És sikeres is persze. Nekem is volna egy pár kérdésem, ám először Kancajev nagykövet úrat kérdezem, hogy kíván -e hozzászólni. Honorable Chair, thank you very much. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Nincsenek konkrét megjegyzéseim. Szeretném megköszönni a delegáció tagjainak, hogy milyen kemény munkát végeztek országomban. És csak egyetlen egy dologra szeretném a szakbizottság figyelmét felhívni, az Európai Parlament delegációjának ülésére az új tanácsadó testülettel, amelyet mi hoztunk létre, és amely nagyon jó helyszíne a, a, a kormány és a civil társadalom közti párbeszédnek. Ez a platform nyitva áll minden civil szervezet előtt, elmondhatják gondolataikat, javaslataikat, és a kormány mindenkivel szóba áll, amelyik felkeres ezt a fórumot. Ez a fórum teremtett, teret ad az együttműködésnek a civil társadalommal, hogy közös céljainkat elérhessük az emberi dimenzióban. Így módon próbáljuk elérni azokat a célokat, és biztosíthatom a szakbizottságot, hogy osztjuk ugyanazokat a célokat, értékeket, nekünk megvannak a magunk módjai ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, és ha jól értettem Jegre képviselő asszony nyilatkozatából, az Európai Parlament és a delegáció látja a fejlődést ezen a téren, és azt gondolom, hogy a jövőben az országom, a kormányom, a nagykövetség és magam is szívesen együtt dolgozunk a szakbizottsággal azért, hogy további információval lássuk el önöket, és hogy tovább léphessünk az együttműködésben. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm, elnök úr. Köszönöm, nagykövet úr. Nekem is van néhány lejétett kérdésem, ahogy hallgattam ön. Ám itt van Perkowski asszony is a körünkben. Öröm az, amit elmondott Kozlov úrról, hogy áthelyezték egy másik büntetésfegetes intézménybe. Ám kérdés, hogy vajon lehet közvetlenül látogatni a fogvatartottakat, és korábban felmerült egy az oroszországi börtönviszonyokkal kapcsolatos meghallgatáson hallottunk, hallott, hallottunk példákat, negatív példákat, és Dombrovszki úr pedig felolvasta a tanulmány er, értékelését, amely arról szólt, hogy egyes országokban, beleértve Kazaksztánt is, amely konkrét említést tett a tanulmány, hogy vannak olyan ítéletek, amely esetében felmerül a gyanú, hogy egy politikailag kellemetlen személyek esetében pszichiátriai ö, diagnózis, illetve kezelés születik, illetve történik vele szemben. Jégle asszony ön azt mondta, hogy a külügyminiszter bírálta a, az Európai Parlament állásfoglalását differenciál, bírá, differenciál bírálat kapcsán merül fel a kérdés, hogy a sürgőségi állásfoglások ügyében hogyan járunk el, és ezzel kapcsolatban fontos kérdés, hogy szerinte a, a, a külügyminiszter szerint tényszerűen volt, nem helytálló szerinte az állásfoglalás, vagy a hangsúlyokkal nem értett egyet. És végül említett, hogy nagyon élénk civil társadalom működik Kazaksztánban, aktivisták nagy számban működnek, az EU milyen módon támogatja a platformok létrejöttét? Hogyan tudnánk -e témákat megfelelően Ez a legnehezebb feladat persze. Tehát a pártok esetében is nagyon nehéz ügyeznem, ez nem, hogy a civil szeretek kérdését illetően. Thank you so much for your question. Köszönöm szépen a kérdést. Próbálok röviden válaszolni. Ami Kozlov úr felszólalását illeti, ezt a kérdést rendszeresen feltesszük politikai üléseinken, és a aztánai novemberi ülésen is. Kozlov úr kérdését március 20-án elküldöttek egy almatai börtönbehez, és nagyon örülünk ennek az új fejleménynek. Jelen voltunk minden e, tárgyaláson, Kozlov úr esetében, ami a második kérdés életi a pszichiátriai kényszerkezelésről valóban kiemelkedő eset, ez egy, egy olyan embert illetően, akit e, kényszergyógykezelés alá vetettek november 27-én ezt az embert nemzetközi nyomás hatására szabadon engedték. Ez a gyakorlat azonban e, továbbra is e, aggodalomra akadt okot. Az utolsó kérdés illetően a civil társadalom támogatására vonatkozóan nagyon rendszeresen támogatjuk őket, és November 26-án civil társadalmi szemináriumot tartottunk azzal a céllal, hogy kazak civil kazal és európai civil szervezetekkel, kormányzati képviselőkkel, diplomatákkal, tudósokkal beszéljük meg a civil társadalom kérdéseit, és ezt a gyakorlatot folytatni fogjuk. idén is lesz egy valószínűleg. Köszönöm szépen! Köszönöm. 10 percen múlt 6 óra. És kell 20 perc még a másik témához, talán röviden, ha lezárná az ön témáját. Két dolgot szerettem volna elmondani. Egyrészt, Kazaksztán 15 éve figyelem, és e- ezen az úton jobban tudtuk érzékelni, mint korábban az, hogy hogy működnek a civil szervezetek. Kiváló emberekkel találkoztam, különösen nőkkel. Ez az egyik oldal a dolognak. A másik az EU delegáció működése. Működik ott egy nagy követségünk, egy követnővel az élén, aki helyen, a helyben van, ott van, mindenhol aktív, megpróbál megtalálni az útját, módját a segítségnyújtásnak, és sok mindent el is ért. És ez kiváló dolog és lehetőséget ad számunkra, hogy sokkal szorosabb kapcsolatban legyünk a helyi eh, fejleményekkel, jobb információt kapjunk, kiegyensúlyozottabb tájékoztást arról, hogy mi folyik ott. És ez a kazasztáni állásfoglalásban. E, ez a kérdés merült hogy vajon egyensúly volt-e az állásfoglalásunkban, vagy sem. Az EU delegáció e tekintetben a legfontosabb segítség, és ezt gondolom, hogy minden, minden találkozónk során elhangzott, hogy Kazaksztánban a per, az állandó, permanen, állandó partnerünk éppen a delegáció. És minden a, a kormányzati szinten mindenkitől azt várjuk, hogy jó párbeszédet folytasson a delegációval nyílt módon. És ezt meg is ígérte a kazak fél. És a nagykövet asszony el is kísér bennük a legtöbb találkozóra, ezzel is aláhúzva ezen ígéretek fontosságát. Köszönhet önnek és a delegációnak. Akkor most utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. Éves delegáció Genfi Emberjogi Tanács rendes éves ülésére. A tanácsnak a munkás munkájában egyes állásfoglalások megtárgyalásának időszakában kapcsolódtunk. Más években a folyamat elején szoktunk utazni. Nagyon jól szervezett delegáció, nak lehettünk ö, tagjai, köszönhető a titkárságunknak és a Genfi állandó képviselet munkának. Több nagykövetel találkoztunk, mindenféle régióból, Kambodzsa, Myanmar, Szaudarábia, Palesztina. Találkoztunk az EU misszióvezetőkkel és a rendkívül megbízottal. Mire kapcsolatban is? A, hát a bíróság által nem tárgyal, gyilkosságok ügyében vizsgálódó biztossal. Nagyon átfogó, nagyon szoros két nap volt, találkoztunk még egy egyiptomi elnökkel is. Számba vettünk egy sor kérdést, egyes államok helyzetét. A vacsora során az emberjogi tanács általános működéséről, az emberi jogok egyetemlegességéről beszélgettünk, meg egy sor más kérdésről az Egyesült Államok delegációnak legmagasabb rangú képviselője a főtárgyaló, aztán a tunéziai, dél-afrikai nagykövet, az Afrikai Unió főmegbízottja, Dél-Szudán nagykövete, Nigéria, Oroszország vezető diplomatái. Aztán kit fejtette még el? Senkit. Nagyon érdekes volt látni, hogy működik az interakció az EU-s tagállamai között ebben a körben. Megvitat, megbeszéltük, meghallgattuk az általuk mondottakat, de legközelebb, ha egy ilyen tematikus vacsorára kapunk meghívást, az már lehetővé teszi, hogy még mélyebbre menjünk az eszmecserében. Például, hogy a nők jogai, vagy a, vagy a, a bűnökövető, bűnökövetők megbüntetésének kérdését hogyan lehet javítani. Hosszas eh, jelentést készítettünk, nagyon sok témáról volt szó, nem tudunk erről teljes képet festeni, hogy meddig jutottunk el az állásfoglalásokkal. Én a silankait követtem figyelemmel, amelyet másnap elfogadtak, ami jól alakult. Független tárgyalások indulnak majd a háborús bűncselekményekről. Volt egy állásfoglalás elfogadva Kambodzsáról, és egy független tárgyalót neveztek ki. Igazítsanak ki, ha tévedek, de állásfoglalást fogadtak el Észak-Koreáról, azzal a tartalommal, amit az Egyesült Államok készített elő, többé-kevésbé. Ennyit részemről, most pedig megadom a szót Demis Markernek az IFA csoport részéről, aki szintén a delegáció tagja volt. Köszönöm szépen. Ön már egy teljes képet felvázolt azokról a kapcsolatokról, amiket ott tartottunk. Néhány kiegészítést szeretnék tenni. Egyértelmű, hogy a Genfi delegáció és a mi határozatunk a ezeket nagyon hasznosnak tekintik az EU tevékenységek számára ben mert az ilyen jellegű állásfoglalások nagyon fontosak, legitimálják ugyanis azokat a tevékenységeket, amelyeket végeznek az EU hivatalnokok ben Nagyon fontos tehát, hogy mi továbbra is támogassuk azokat az eseteket, amikor eh, egyedi esetekben harc emberek harcolnak az emberi jogok védelméért. Az Európai Unió nagyon aktív Genfben az EU delegáció munkája az elnök nagyon nagyra tartják a tagállamok, a, a Nagyon világos, hogy az egyetlen, hogy az Európai Unió egységes hangja még mindig nehezen jön létre Lisszabon után. Érdekel minket a drónokról szóló törvénykezés, a civil szervezetek támogatták a mi álláspontunkat, és a szakértők is, ugyanakkor igen eltérő álláspontra jutottak az EU belüli tagállamok is, sok tagállam mellette volt, Franciaország és az Egyesült Királyság is, aztán sajnos egy másik dolog is megérintett engem. A globális opozíció az LGBT jogok ellenére, ellen a, a, egyre inkább hangot kapnak azok, akik ellenük lépnek föl. Például Afrikában, mi az Európai Parlamentben, az Európai Unió Genfben felszólal ebben a kérdésben. Nagyon fontos, hogy a tagállamok is szólaljanak föl ebben a kérdésben. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy megnézzük, hogy milyen módon tesszük ezt, mert az ENSZ magasangú biztosan rámutatott egy veszélyre, mégpedig eh, az LGBT jogokat eh, úgy lehet tekinteni, mint nyugati emberi jogok, egyfajta propaganda. Oda kell figyelni, hogy inkább az oktatásra helyezzük a hangsúlyt, az oktatása tehát. Én úgy vélem, hogy ebből a delegációból nagyon sokat eh, lehet tanulni, nagyon sokat lehet tanulni a következő ciklusban is, de látom, hogy mindannyian nagyon elfoglaltak most, ugyanakkor nagyon fontos látni azt, hogy kiváló a munkát végezzünk, annak ellenére, hogy a frakciók részéről nem mindenhonnan volt olyan nagy az aktivitás. Esetleg további ajánlásokat tehetnénk a következő delegációk számára, és hogyha lenne egy ilyen, egy ilyen dolgozat, akkor én abban nagyon szívesen tennék néhány megjegyzést. Köszönöm, miért megadom a szót. Csampa asszonynak a külügyi bizottság, külügyi szolgált részéről az állásfoglalások ügyében is szeretnék valami friss információt hallni. A prioritási lista kapcsán eszembe jut az, hogy a civil társadalom ügyében nagyon sok tájékoztást kaptunk, meg javaslatokat is olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyeket Brüsszelben fel kéne vetnünk. És ezek egyesek pontosítást is adtak, hogy az EU hol tehetne többet, mást, kevesebbet, többet a jövőben talán jó lenne, ha találkozhatnánk velük, talán a folyamat elején inkább, mint a végén. Így aztán egyes aggájaikat jobban meg tudnánk ö, szívlelni. Az is világosan érezhető volt, és az elején már beszámoltak róla, hogy azok a lehetőségek, amelyek az emberi aktivisták és szervezetek bírnak az emberi tanácsban magában, abban a szűkölő térben, amelyet ez a, ez a testület is legalább nyújt nekik, jelentős. Egy perces néma felállással emlékeztettek. Chao Shunli kínai aktivista életére és halálára, aki fogságban halt meg, és a kínai delegáció megsz félbeszakította ezt az egyperces néma csendet látható, tehát hogy élnek a nekik biztosított térrel egyesek. Ezekkel is foglalkozni kell a következő szekciülésem. Tavaly a sri lankai nagykövet a tanácsban megfenyegette az egyik aktivistát, hogy tovább beszél, akkor majd utána nyúlnak. Hát ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell. És elfedettem egy jelentést, amit mi Pilái írt, aki a ciklusa végén jár. Ő azt mondta nekünk parlamenti képviselőknek, hogy meghívja a parlamentet, meg a mi szakbizottságunkat, hogy erősítsük a támogatásunkat más parlamentek irányába, és parlamenti képviselők irányába, hogyha gondjaik vannak, és segítsük őket abban, hogy a nemzetközi emberi jogi eszközök végrehajtására és normák végrehajtása javuljon. Egy nagyszerű videóprezentációt tartott más parlamenti kollégák figyelmébe is ajánlhatjuk ezt. Csampa asszony, ha tájékoztatna az állásfoglalásokról, vagy amiről csak akar, az ENSZ tanácsülésén. Thank you, Chair, and good evening. Köszönöm, elnök asszony, és köszöntök mindenkit. Köszönjük a látogatást. Nagyon örülünk, hogy érdekli önt az EU munkája az Emberi Jogi Tanácsban. Nagyon sok munkát végzünk, és nagyon aktívak vagyunk. És ahogy ön is, úgy gondol, mi is úgy gondoljuk, hogy az ön látogatása nagyon időszerű volt és sikeres. Eh, az ön megjelenését támogatásként értékelték. Ma csak előzetes értékelést tudok adni, hiszen eh, a tanács eh, múlt héten 40 állásfoglalást fogadott el, és ennek az értékelését még most végzik az államfők és jövő héten mennek vele haza, tehát ez csak egy előzetes most, de tájékoztathatom önt arról, hogy az EU kezdezményezések és prioritások sikeresek voltak, összecsengenek azzal a szöveggel, amit mi elfogadtunk. Szavazás nélkül fogadtuk el milyen mamaról szóló állásfoglalást, és jó egyensúlyt sikerült elérni az előrelépések között, valamint a felmaradó kihívásokról. Felszólítjuk Myanmart, hogy nyisson képviseletet minél hamarabb. Másfelől a DPRK-ben nagyon erőteljes szöveget fogadtak el, és ez is a főbiztosnak adja meg a munkát, hogy képviseletet nyisson, felszólítja a képviselőket, hogy vegyék figyelembe a Nemzetközi Büntetőbíróság által hozott határozatokat. Ennek a szövegnek alapján azt gondolom, hogy hogy bár ezt szavazásra fogadták el, két évnyi konszenzusos szavazás után ez egy nagyon pozitív eredmény. Amikor megszámoltuk a szavazatokat, látjuk, láttuk, hogy mennyire pozitív a visszajelzés az Emberi Jogi Bizottságban és az EU delegációjában is, amely nagyon jól működő rendszer jött létre de erről majd akkor számolok be, amikor a másik állásfoglalásról lesz szó. A következő állásfoglalást nagyon sokan támogatták, szavazás nélkül fogadták el, gyerekjogokról volt szó, és végül a fő kezdeményezés a vallásszabadsági kérdés tavalyi szöveghez hasonló volt, szintén szavazás nélkül fogadtuk el, azt gondoljuk, hogy nagyon fontos állásfoglalás ez, amelyel támogatást fogunk nyerni az ügynek. A többi prioritást illetően, EU prioritását illetően erőteljes szöveget fogadtunk el Szíriáról, néhány szavazatot elvesztettünk, ezért az eredmény nem annyira jó, mint a tavalyi, csak 32-en támogatták a tavalyi 40-hez képest amely e, az tanács változó összetételét tükrözi, de továbbra is e, figyelemmel kell kísérnünk a kérdést. Sri Lankát, amit önt is említett elnök asszony, az állásfoglalást tartalmazza a főbiztos megbizatását, hogy független vizsgálatot indítson a 2009-es eseményeket illetően, nem indítványoztak tevék, intézkedést, amely eléggé ritka az Emberi Jogi Bizottságban, de ezt keresztül húzták, nem, fog, nem indul tehát független vizsgálat. 23-an támogatták ugyan, ami egy elég jó eredmény a tanács megváltozott összetételét tekintve tavaly 53-an támogatták. Sok hasonló gondolkodású partnertől számíthatunk ilyen eredményre. Végül pedig szeretnék kitérni az iráni emberi jogi külön képviselő mandátumára, és a tanács több afrikai helyzettel is foglalkozott, ahol nagyon jó volt az együttműködés az afrikai országcsoportok részéről, amelyet fontos fejleménynek tartunk. Mert ez azt jelenti, hogy az országokra vonatkozó állásfoglalásokat támogatták, és ez megkérdőjelezi egyes országok lépéseit. Libia például távol maradt a szavazástól, de elfogadta az állásfoglalás szövegét. Nem akarok túl sokáig beszélni. Állásfoglalást készült Ukrajnáról is, Egyiptomról. Nehéz volt elfogadni a kínai jelentést, amelyre ön is utalt, és a polarizálódik a civil társadalom terét illető kérdésre a szavazás elfogadtak emberi jogi dolgozók jogait érintő tiltakozó szövegeket. Végül módosítókat kaszáltak el szavazáson egy olyan állásfoglalásban, amely nem konszenzusos szöveg volt már két, év, két évvel ezelőtt sem. Ezt ön is említette jelentős polarizáció zajlik most, ez pedig a tanács összetételét miatt van, eléggé nehéz ez az összetétel. Idén nyílt lehetőség arra, hogy kicsit többet tegyünk. Mindez előzetes, ahogy mondtam, meg kell néznünk, hogy országok miként mozdulnak, hogyan szavaznak és miért. Ezt jobban meg kell vizsgálnunk jövő heti párbeszédünkben majd alkalmunk nyílik ezt megvitatni újra. Az az érzésünk, hogy az a részvétel, amit az EU az Emberi Jogi Bizottságban tanúsít, ez garantálja a mi munkánkat. Nagyon fontos az önök támogatása, ideértve a jelenlétüket az érintett országokban is. Meg kell keresnünk azokat az országokat, ahol lehetőséget látunk a befolyásolásra hosszú távon az ülés szakok között, hogy elmagyarázhassuk nekik, hogy mik az alapvető szabadságjogok, mit tesznek a civil társadalmi aktivisták, és van sok még munkánk ezen a téren. Végül el kell mondanom, és lehet, hogy önt is érdekli, hogy külön eljárások képviselőinek és szakérvételői kivezetése 18-19 ilyen kinevezést el kellett halasztani egy emberi jogi bizottsági elnök utolsó pillanatban benyújtott indítványa miatt, amely a gulággal foglalkozott, és azt mondta, hogy nem neveztek ki elég nőt ebbe a mandátumba, ebbe a bizottságba, erre majd vissza kell térnünk áprilisban. I wanted to... Ennyit akartam volna végén elmondani, körülöm a támogatást meg a figyelmet, amely részeltették, amely részeltették munkánkat. Köszönöm! Made a special visit to the... Mi egy külön látogatást tettünk az, a, az iráni elnöknél Genfben. Uh, has been accepted. Okay. És elfogadták ezt a, az ajánlatunkat a meghívásra. Köszönjük! az elemzését, értékelését a szavazások eredményeit illetően. Megvitattuk annak gondolatát, hogy talán a júniusi emberjogi tanácsülésére kiutazunk, és ez szinte hallatlan, hogy még a szakbizottság összefelállása előtt odautazzunk, végül is képviselők vagyunk, megtehetjük, és az egyetlen állásfoglalás Fehér Oroszország Gyagyabban, és miért ne lehetne nem a DROA, hanem egy másik formáció nevében javaslatot kidolgozni a Szaharov díj átadása ügyében. A Genfi oldalt mindenképpen érdekli ez. Ezzel vége az ülésünknek. Lenne hozzáfűzni alig Nincs. Na ez volt az utolsó dra ülés. Köszönöm mindenkinek, a civil szervezetek résztvevőinek, a technikusoknak, a tolmácsoknak, a különféle bizottsági részlegek munkáját köszönjük. Mindannyian hazárultak ahhoz, hogy sikeres üléseket tartsunk, és jó döntések szülessenek, ami végső soron az emberek életét javítja. és az új a bizottság ülése, első ülése 2014. júliusában lesz. Az érintettek megkapják majd a meghívót.